I will speak in Spanish. Buenos días, colegas. Bueno, me gustaría dar la bienvenida al señor Miguel Janelli. Kedves kollégák! Sok szeretettel köszöntöm Grúzia külügyminiszterét körünkben. Mihály Janelidze urat, egy héttel a szavazás után kerül sor erre a látogatásra, amely a társulási egyezményről szólt a 2017-es csúcs találkozó keretében az Európai Unió megpróbál módot, lehetőséget találni arra, hogy a partnerséget kiterjessze ezzel az országgal, és erősítsük az együttműködést. Miniszter úr, meg is adom a szót, tessék. Tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek e Grúzia barátai körében, és a közös, jövő, közös történelmünkről és a közös jövőnkről beszélhetek. Tisztelt szakbizottsági tagok, köszönöm szépen, hogy ezt a lehetőséget megadták nekem az a keleti eh, partnerségről elfogadott, nagy többséggel elfogadott eh, jelentés megint csak egy további előrelépés az együttműködésünkben. Szeretnék köszönetet mondani az egész szakbizottságnak, főleg az társjelentéstevőknek és az árnyék jelentéstevőknek, akik a keleti partnerségről szóló jelentést készítették az a eh, vízió és azok a kezdeményezések, amelyek a jelentésben elfogadásra kerültek, ez egy olyan keretet ad, eh, amelyre szüksége van a keleti, Európa, kelet-európai országoknak és ennek a régiónak. Az Európai Unió 60. évfordulója alkalmából, eh, fennállásának 60. évfordulója alkalmából is szeretnék gratulálni önöknek. Békét és stabilitást hozott ez az együttműködés, ez nyugaton indult, és sikeresen terjedt aztán Közép-Európára és Kelet-Európára. 27 évvel ezelőtt Németország még megosztott volt, ez ma már alig hihető. Németország egysége és Európa egysége még mindig reménysugarat jelent nekünk. Az egyik legerősebb, a leg, egyik legeurópa barátabb e, országból érkeztem. Grúzia kb. 80%-a támogatja az EU-s integrációt. Ez az egyedülálló bizalom Európában és az ország európai elkötelezettsége e, nagyon fontos motor számunkra. Eh, Grúziának és eh, Grúzia fiatal eh, demokratikus intézményei számára. Grúzia demokratikus átalakulása az európai közeledésnek köszönhető. Ennél is fontosabb, hogy az elmúlt három évben a legtöbb ambíciót sikerült végre véglegesíteni a keleti partnerségi együttműködő felekkel. Aláírtuk a, a társulási egyezményt, egy nagyon átfogó vízumliberalizációt hajtottunk végre, illetve egy szabadkereskedelmi együttműködést. Az integrációs folyamat már most pozitív változást hozott Grúzia államának politikai, gazdasági és szociális értelemben. Kedves barátaim, az európai integráció nem csak külpolitikai célkitűzés, emellett belpolitikai prioritás is. Sikeresen az, el, tehát az első társulási agendáról sikeresen áttértünk a másodikra, amely ambiciózusabb, magasabbra teszi a lécet, és a civil társadalomra is nagyon fontos célkitűzéseket határoz meg. Új e, alkotmányt fogadtunk el egy nyitott és átfogó, átlátható folyamatban. A Velencei Bizottság a következőket mondta erről, az alkotmányos reform e, e, Eh, folyamat Grúzia parlamenti rendszeré való átalakulása útján nagyon fontos lépés. Az ország alkotmányos rendje szempontjából nagy előrelépés, amely a demokrácián, a jogállamiságon és az alapjogok betartásán alapul. Ez volt a Velencei Bizottság véleménye. A grúz demokrácia most erősebb, mint valaha volt. 2012 eh, eh, óta, amikor megszületett, a e, sajtótörvény, e, e, a 37. helyre léptünk elő, előre a sajtószabadságot illetően, illetve a 28. helyre az igazságügyi rendszert illetően. Javítottuk a korrupciós listán elért helyünket is, 37 helyen ugrottunk előre, a lehető legjobb európai gyakorlatokat használjuk fel. A nyitott kormányok partnerségében is nagyon fontos szerepet játszunk, ez is az elkötelezettségünk és a sikerünk egyik eredménye. Az alapjogok a reformok alapját képezik, és átfogó alapjogi stratégiát fogadtunk el Grúziumban. A diszkrimináció ellenes jog a a nők elleni erőszak elleni fellépés, a családon belüli erőszak elleni fellépés mind e, ebbe az irányba mutat. Grúzia az Európai Uniós belső piacra nagyon is integrálódott és a standardizálás, az akkreditáció tekintetében az egészségügyi, növényegészségügyi előr jogszabályok megreformálása erősítette az Európai Unióval való kereskedelmi kapcsolatok erősítését a Grúziából induló exportok Európa felé hatalmas növekedést tapasztalhattak felgyorsult a gazdasági növekedés, Grúzia jelentős eredményeket mutathat fel. Az EBRD értékelése szerint Grúzia a nyugati gazdaságokhoz való felzárkózás második hullámának részét képezi. Az EBRD beruházásai és grúziai fellépése nagyon jelentős. Az Európai Beruházási Bank Tbilisiben új irodát nyitott. Több 100 milliós projektről van itt szó. A Grúzia reform programja még csak most kezdődik. A gazdasági növekedés középtávon egyre erősödni fog a eh, magánberuházások, a termelékenység növekedése, a versenyképesség növekedése, ezt várjuk eh, ez, eh, ezektől a beruházásoktól. Strukturális reformokban előrelépést értünk el, és ez a közberuházások növekedéséhez vezet, és ez oda vezet, hogy az oktatásban, lakhatásban, lakásépítésben is nagyobb beruházások valósulnak meg. A Moody's a B3-ról e B2-re értékelte fel Grúziát az értékelési listáján, és a gazdasági integrációval együtt Grúzia az ágazati eh, együttműködési programban is előrelépett. A Horizon 2020-ban való részvételnek köszönhetően eh, kapunk az Erasmus Plus programból is 131 eh, aktív résztvevő ország közül mi vagyunk az egyik az oktatás, az közlekedés, energia, környezetvédelmi kutatások, innováció területén nagyon jó az együttműködés. Az európai cégeknek a dél-kaukázus, illetve dél-kelet-ázsiai ország, a közép-ázsiai országokhoz való hozzáférésében segítünk felgyorsítottuk a beruházási programot az, az útinfrastruktúra, a közútépítésben, a Bakut Tbilisi vasút projektet folytatjuk. Az energia tranzitnak köszönhetően hozzájárulunk az Európai Unió energiabiztonságához. Az egyik legerősebb szövetségese vagyunk az Európai Uniónak ebben a régióban, és kulcsfontosságú stratégiai partner. Erős az együttműködés, a terrorizmus és a radikalizáció, eh, a szervezett bűnözés, a hibrid, a, eh, a szibertámadások, a pénzmosás elleni harcban, és hozzájárulunk az Európai Uniós eh, krízismenedzsment projektekhez Maliban, Közép-Afrikában, illetve másutt a világban. Ennek érdekében az Európai Unió és Grúzia egy stratégiai biztonsági párbeszédet indított el, amely közös aggodalmakra kíván választ adni. A stratégiai együttműködés az Európollal már életbe lépett, és a Eurojust-tal pedig most kezdődnek a tárgyalások. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a, hamarosan egy következő um, kelet um, ti partnerségi csúcsalálkozóra kerül sor. Nagyon sok mindent sikerült már elérnünk, de ennél többre van szükség. A társulási egyezménynél többet is szeretnénk elérni, hiszen nem csak az európai hiszen ezt az európai jövőnk érdekében tesszük, és nem csak azért, hogy teljesítsük a feladatukat öncélúan hat kulcsfontosságú irányt szeretnék kiemelni a közeledésünkben. Először is a jogszabályok maximális közelítése, illetve az intézményi gyakorlatok maximális közelítése az Európai Uniós elvárásokhoz. Másodszor az EU specializált ügynökségeivel való együttműködés, hogy segítség a mi intézményi rendszerünket az európai kollégák tapasztalatának és know-howjának köszönhetően. Harmadszor erősíteni kívjuk, kívánjuk Grúziának az európai programokban való részvételét, hogy ezzel nagyobb közeledést és részvételi lehetőséget tegyünk lehetővé a polgárok számára. A kutatásban, az oktatásban való együttműködés erősítése az európai program, ö, ö, Unióban. Negyedszer az az ágazati policy meghatározás és végrehajtás tekintetében is szeretnénk nagyobb közeledést elérni, és az európai programokban való jobb részvételt. Ötötször te, mélyíteni szeretnénk a párbeszédet a védelmi pár területen, hogy az Európai Biztonság és Védelmi Stratégia jobb megvalósulását elősegítsük, és ezzel, ezzel a közös békére és stabilitásra irányuló közös célunkat elérjük az Európai Unióval már megvalósul a biztonsági és védelmi együttműködés. Hatodszor politikai, jogi és intézményi integrációval szeretnénk mélyebb fizikai integrációt is elérni a belső piaccal. Ez az közlekedés, az energia és a távközlés közelítését is jelenti. Ezzel hatékony interkonnekciókat akarunk elérni Európa többi részével. Nagyobb beruházásra van szükség, a TEN EI és TEN-T hálózatokkal az Európai Unió az infrastruktúrális e, projektekben szeretnénk az Európai Unióval együttműködni. E, Grúzia és az Európai Uniós e, érdekek szinkronban vannak, közös értékeken alapulnak. Az Európai Unió mélyebb politikai integrációt szeretne e, elérni. Egy friss lendületre van szükség, előre kell tekintenünk új e, lehetőségek felé. A keleti e, partnerségi csúcstalálkozót most készítjük elő. Négy fő prioritást készítünk ennek érdekében elő. Az első Európai Unió készsége arra, hogy az érdekelt harmadik országok európai közeledését segítse. Másodszor új pénzügyi segítségnyújtási eszközök kidolgozása az egy, a társult országokban a reformok végrehajtására. Ez azt mutatná, hogy az Európai Unió elkötelezett az együttműködés érdekében. Harmadszor erősebb ö, linkek létrehozása az interkonnekciók fizikai integráció érdekében több üzleti lehetőség, az oktatás egy következő terület lehet, amelyen a társadalmak közeledését elérhetjük, egymás értékeinek tiszteletben tartását tiszteletben tartása alapján. Nyilván önök is hallották, hogy egy európai e, iskolát fogunk létrehozni e, Tbilisiben. Ez egy magas szintű európai ö, e, ö, oktatást tesz lehetővé és szeretnénk köszönetet mondani Hán biztos úrnak ezért a kezdeményezésért. Végül pedig a, e, a területi integritás lehetővé tétele ennek megóvása a nemzetközileg elismert határok e, között a e, konfliktusok megoldásával. Nyilván önök is tudják, tisztelt parlamenti képviselők, hogy Grúza, Grúzia egyes területeit az Orosz Föderáció megszáll, megszállás alatt öm, tartja. Dél-Oszétia, Abháziáról beszélek, ezekről a régiókról beszélek, és ez egy illegális megszállás, annexió felé indultak el, és ennek a régiónak a nevét meg akarják változtatni egy referendumon keresztül Emellett Oroszország erősíti eh, katonai jelenlétét a két megszállt területen, és ez veszélyt jelent nem csak Grúziának, hanem az egész régiónak. Nem fogok ennek a részleteibe belemenni, csak hadd emlékeztessem önöket arra, hogy mind a, katona, mind a két eh, eh, katonai bázis nagyon kifinomult katonai felszereléssel rendelkezik, illetve katonai személyzettel. Most orosz fegyveres erők érkeznek a megszállt területekre, és ez nagyon aggasztó számunkra. Az orosz föderáció ezzel megszegi az erőszak alkalmazásának feladására vonatkozó ígéretét. Az orosz katonai jelenlét a megszállt területeken azt akarja mutatni, hogy a nemzetközi együttműködésre van szükség ezen konfliktus megoldására. A, az úgynevezett átkelő pontok lezárása és a katonai jelenlét megerősítése a humanitárius helyzet elmérkesedése és súlyosbodásához vezetett egyre több a helyi lakosok illegális tartása vagy elrablása, és erősíteni kell mind Abháziában, mind a szinkáli régióban, er-, erősíti Oroszország a jelenlétét. Van számos olyan eset a Nagornói területen is, jelentették ezt, hogy grúziai lakosok házát leégetik például, és vagy kisajátítják a tulajdonát az, oroszok, az orosz beruházási programok nevében, és ez súlyos megsértése a nemzetközi elveknek, és további lépés az annexálás felé. Az apáziai régióban most az, a külföldiek regisztrálására kerül sor, nyilvántartásba vételére kerül sor, és az etnikai tisztogatás felé haladnak. Az etnikai grúzoknak Rusokat arra kényszerítik, hogy a vezeték nevüket változtassák meg, és ez is szembe megy minden nemzetközi előírással vagy le kell mondaniuk az származásukról, vagy fel kell adniuk ezt, vagy menekülniük kell erről a területről. Több száz ezer menekültet üldöztek el ezekről a régiók, ezekből a régiókból, az etnikai tisztogatás tehát folyik. Ez az egész folyamat az orosz stratégia stratégia részét képezi, melynek során a grúz sú személyeket teljesen el akarják űzni, vagy ki akarják írtani erről a régióról. Egy új, az új monitorozási missziónak nem adtak lehetőséget arra, hogy hozzáférjenek ehhez a területhez, hogy belép, beléphessenek ide. Szeretnék köszönetet mondani minden európai országnak, akik megfigyelőket küldenek erre a területre. A grúz kormány szeretné a békés konfliktus kezelési politikáját folytatni. Ezeket az orosz-grúz konfliktust jó hiszeműen akarjuk megoldani. A minden ránk, vagy velünk kapcsolatban meghozott nemzetközi határozat minden rendelkezését betartottuk és a Genfi nemzetközi tárgyalásokon is részt veszünk, a részvétel és a megbékélés politikáját folytatjuk, és szeretnénk, hogyha a grúzok az európai jövőből, jövő részét képezhetnék, és ezt rendelkezésre szeretnénk bocsátani minden grúz állampolgárnak. az Európai Unió közvetítő szerepet játszott a tűzszüneti megállapodásban, és ez is azt mutatta, hogy Grúzia szuverenitása és területi integritásának megsértése volt az orosz okupáció célja. Köszönöm, hogy ezt a témát felvetették a jelentésükben, és várom az további együttműködést önökkel Grúzia területi integritásának, szuverenitásának helyreállítása érdekében. Kedves barátaim, vég, azzal zárnám, hogy kiemelem még egyszer az ország előre, által elért előrelépéseket a keleti partnerség keretében. Az rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok biztosítása nem volt könnyű lépés. Az első alkalommal került sor, hogy azóta itt megjelenhetek ebben a szakbizottságban, tehát a márciusi elfogadás óta, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani önöknek az a grúziai diákok, üzletemberek, művészek számára ez egy hatalmas előrelépés. Az esetleges mellékhatások csillapításában együtt kell működnünk, és ahol erre szükség van, ott továbbra is biztosítjuk a, a képzést, a tájékoztatást a grúziai állampolgároknak. Nagyon fontos ez a találkozó számunkra, és örülök annak, hogy lehetőségünk van a következő lépésekről eszmecserét folytatni. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ahora vamos a dar paso a, al de... Köszönöm szépen, külügyminiszter úr. Most következik az eszmecsere, két és fél perc a következő három személy számára. Először is a grúz jelentését felelős előadó kapszót tessék. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszter, külügyminiszter úr, üdvözölném Önt az AFED szakbizottságban. Tudjuk, hogy a társasi megállapodásban intenzíven közreműködött. Az ambícióikat támogatom, örülök neki. Grúzia a világon az egyik olyan ritka ország, ahol az állampolgárok erőteljesen hisznek az Európai Unióban, és támogatják az e európaiság gondolatát. Ilyen tekintetben irigyelhetjük is Grúziát az európai gondolatot még az Európai Uniós állampolgárok sem támogatják ennyire, mindesetre nem olyan szinten, mint Grúziában. Szeretnék köszönetet mondani önnek, kormányfőjüknek, a szociális program végrehajtásáért, mely a közelmúltban zajlott. Ez nagyon fontos, ha szeretnénk csökkenteni a munkanélküliséget és erősíteni a jól lét szintjét. Ha megenged, egy kérdést tennék fel. Mi az ön szerepe a régióban, mi Grúzia szerepe a régióban. Nem csak a társult országokra gondolok, hanem az Európa párti országokra, Dél-Kaukázusban, ebben a régióban Grúzia milyen szerepet játszik élenjáróként, és mit szeretnének itt tenni. Köszönöm szépen. Laima Enrikinen asszony kap szót a keti partnerségért felelő. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon, nagyon örülök, miniszter úr, hogy itt láthatom. Először is Szeretném méltatni az országa eredményeit az Európa felé haladó úton. A, a változásokat és az Európai Unió tagsága felé vezető utat is. Ön említette, hogy nem csak külügyminisztériumi cél, célról van itt szó, hanem belföldi céljuk is ez. Nagyon sok mindent elértek, de még nagyon sok tendőjük van. Melyek a főbb kihívások a társadalmi megállapodás végrehajtásában? A DCFTA-re gondolok főleg, tehát a szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtására. Köszönöm szépen. A következő felszólalónk Rebecca Harms a Uranus parlamenti közgyűlés elnöknője. Jó reggelt kívánok én is. Miniszter úr, a kollégám is említette, hogy nagyon jó az, hogy Brüsszelbe jött még azelőtt, hogy a partnerség országokkal beszélnénk az Euronest parlamenti közgyűlésben, és aztán később a csúcs során, majd itt az őszi csúcsra gondolok. Nagyon jó az, hogy Grúzia és az unió további partnerségi országai, amit az uniós intézmények úgy döntöttek, hogy társási megállapodást írnak alá három országgal, de mellett még jobb az, hogy a társási megállapodások végrehajtására összpontosítanak. Azon a, önök országa teljesít, és ezt mindenki értékeli is. Ennek folytatódnia kell. A mi feladatunk az erre során idén ősszel az, hogy megmagyarázzuk az állampolgárainknak, hogy a társalási megállapodásaink a biztonsági stratégiáink részét képezik. Nem csak arról van itt szó, hogy szomszédos országainkban jobban vagy rosszabbul alakulnak a dolgok, nem. A lényeg az, hogy sikeresen hajtsák végre a társadalmi megállapodást, a stabilitás a szomszédságunkban egy dolog, de az uniós állampolgárok biztonsága szempontjából is fontos ez. Ezt nem hangsúlyozhatjuk elégszer. Fontos, hogy megemlítette azt is, hogy a szomszédos országaikkal kapcsolatos konfliktusoktól önök hogyan szenvednek, korábban befagyasztott konfliktusoknak neveztük ezeket a régióban, de annyira nem befagyasztottak ezek, hiszen forrósodik a hangulat. Így nem fordulhatunk el, nem hunyhatunk szemet afellett, hogy milyen terhet jelentenek a megszállott területek a szomszédos országokban. Ezt előre bocsátva egy megjegyzést tennék. Olyan dologról van szó, amit nagykövetükkel gyakran megbeszéltünk, és szomszédos országok nagyköveteivel is gyakran megvitatjuk. Belső rendkívül problémás fejleményről van szó Törökországban, hiszen ennek kihatása van a szomszédos országainkra. Nem fogok most részletekbe menni erre vonatkozóan, de a nagy nyilvánosság előtt hangsúlyoznám, hogy Grúzia és Ukrajna, valamint más szomszédos országok is az Európai Unióval egy közös stratégiát kell, hogy létrehozzanak azért, hogy a török elnök ne folytathassa stratégiáit országán kívül. Köszönöm szépen, egy sor felszólalónk lesz. Tina kolléga az első. Két percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Kérem szépen használják a fejhallgatót. Miniszter úr, köszönöm, hogy elfáradt hozzánk, és köszönöm a nagyon pozitív hangvételű jelentéstételt, beszámolót is. Lényeges az, hogy az Euronest kievi találkozója előtt egy héttel találkozunk itt. Egy kérdésem lenne az Euronestre vonatkozóan. Ukrajna és Grúzia nagyon fontos tagjai az európai partnerségnek. A kérdés az, hogy az Ukrajnával és Grúziával való kapcsolatot hogyan lehetne befolyásolni. Szakasvili jelenlegi cselekedetei Kijevben, ott van a Viehovna Rada, a tanács. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy Szakasvili hogyan befolyásolhatná a grúz-ukrán kapcsolatokat. Szakasvili olyan elnök, aki a korrupció ellen harcolt Grúziában. Olyan szeméről van szó, aki kiállt amellett, hogy a szovjet múlt felől az ország Európa felé forduljon. Hogyan látja ön ezeket a tevékenységeket? Szakesvili úr nem magánszemély, ezért érdekel engem ez. Köszönöm. Köszönöm. Ne asszony, tessék. Nagyon örülök, hogy itt láthatom, miniszter úr hangsúlyoznám, hogy erőteljesen támogatjuk a demokrácia konszolidálására vonatkozó feladataikat, cselekményeiket. Tudjuk, hogy a befagyasztott konfliktus igazából egy drámai és fájdalmas helyzetet teremt az otthonukat elhagyni kényszerülő személyek számára. Problémás szomszédok között laknak, nehézkes problémák között. A kolléganőm is említette Törökországot. Említette az iskolák bezárását, valamint a Grúziában élő törököket, akiket deportálni kéne Erdogán kérésére. Volt egy ügy, egy azerbajdzsáni tábornokot elraboltak az önök országában, és megkérdezném, hogy az ügy nyomázásával kapcsolatban mit tud nekünk mondani. Nézzük a belügyeket lezajlott a sikeres alkotmány reform. A Velencei Bizottság kérelmeit figyelembe vették, de az önök elnöke megvétózta a tervezetet, és ellenezte azt az elgondolást, hogy 2024-től a közvetlen kapcsolatokat az elnökség esetében eltörlik. Hogyan látja ezt a folyamatot? és az arányos választási rendszert mikor hajtják végre? Mikor lesz ennek meg az végleges időpontja? És nézzük az igazságügyi rendszert. Vannak, akik azt mondják, hogy a, a lezajlott a harmadik igazságügyi reform. Sokat bírálták ezt. Az Európai Emberi Jogi Bíróságon lévő grúz tagra sokan mondják, hogy nem rendelkezik a megfelelő kompetenciával poszt betöltésére. Osztrivicius úr, a következő tessék. Köszönöm szépen. Jó reggel! kívánok, miniszter úr, üdvözlöm az Európai Parlamentben és szakbizottságunkban. Mindig szívesen látott vendég nálunk. A szakbizottságunk által megalkotott a keti partnerségi csúcsra előkészített jelentésben hangsúlyozzuk azt, hogy továbbra is különbséget kell tenni azok között, akik a more for more elvet alkalmazzák, azaz lenne egy keleti partnerségi plusz modellünk azon országok esetében, akiknek van társulási megállapodása, és szabad kereskedelmi megállapodása is. Ha megvan az eszköz, hogyan működik ez a javaslatban, a valóságban. Grúzia, Ukrajna és Moldova számára van szükség erre az eszközre. Ez a megerősített partnerség a leg előre haladottabb keleti partnerségi országokkal megkönnyíteni a regionális együttműködést. Azt szeretnénk, hogy önök maguk is jobban együttműködjenek maguk között Ukrajna, Moldova és Grúzia. Ennek talán pozitív ágyűrűző hatása lesz további országokra is a régióban, akik csatlakozhatnak önöknek és helyi választásokat tartanak majd még az idén. Mit várnak? Egy újabb demokráciával kapcsolatos a vizsgálat, bocsánat, ellenőrzés lenne ez. Schaffhauser kolléga, tessék. Köszönöm szépen, Mr. úr nagyon jól használja az európai szakzsargont, és azt is mondanám, hogy az európai közigazgatási zsargont is. Egy kérdést kell feltennem. Képzeljük el azt, hogy öt év múlva az Európai Unió nem az integráció folyamatát átéli meg, hanem mondjuk az összeomlásét, azért, mert nem sikerül a gazdasági, biztonsági és a biztonsági problémákat megoldania. Többek között ezeket a problémákat nem sikerül megoldania. Grúzia két kultúra között helyezkedik el, Oroszország és Európa között. Grúzia vajon jól választ-e most azzal, hogy egyoldalúan Európa mellett dönt? Ha Európa mondjuk öt év múlva nem úgy fog kinézni, ahogy jelenleg, akkor nem lennének önök sem partnerei a nyugatnak, de keleten mégiscsak lenne partnerük. Ezt a kérdést kell feltenniük, meg kell nézniük, hogy jó legyen az politikájuk az országuk érdekében. lengyelül szeretnék felszólalni. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy van egy másik gond is Grúziával. Adzsária egy autonóm szovjet köztársaság volt, az autonómiájukat nem önök, hanem Szakasvili kormánya tette tönkre. Abházia és Adzsária etnikumukat tekintve eltérnek egymástól, és Grúziától is, és félnek a grúz kormánytól. Adzsária kormánya egy korrupt kormány volt, viszont most azt hallom, hogy Grúzia kormánya is korrupt volt, hiszen Szakasvili korrupt volt. Hát Szakasviliről sok mindent el lehet mondani, de a korrupció elleni küzdelem tekintetében Szakasvili nagyon sok jót tett az országra nézve. Gáleó, tessék. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen, miniszter úr, üdvözlöm itt. Ki kell ábrándítanunk azokat, akik arra fogadnak, hogy eh, az Európai Unió össze fog omolni. Nem, ez nem fog bekövetkezni, úgyhogy Grúziának sem kell egy fájdalmas döntést meghoznia. Nyugodtan folytathatják útjukat Európa felé. Üdvözlöm azt, hogy az országok milyen irányba indult el. Támogatom, amit más kollégáim is megemlítettek. Lenne egy konkrét kérdésem a szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásával kapcsolatban. Melyik az a terület, amely az ön véleménye szerint a legproblémásabb? Inkább a administratív, igazgatási kérdésről van itt szó, vagy van esetleg léteznek politikai akadályok, amelyeket a végrehajtók maguk gördítenek az útba? Az alkotmány módosítás kérdése már elhangzott. Nagyon hálás lennék, ha elmondaná a következőket. A választási törvényel kapcsolatban felhagytak azzal a gondolattal, hogy bónuszt kapjon a legnagyobb többséget szerző párt. Örülök ennek, ez nem volt jó gondolat. Ez más országokban is megjelent ez a gondolat, de aztán ott is eltörölték nem valósították meg. A külpolitika tekintetében van itt egy kérdés Törökországra vonatkozóan. Szomszédos országokról van szó, olyan szomszéd ez, amely szomszédos Európai Uniós országokkal. Nem aggódik-e a török fejlemények miatt? Ezzel vajon nem sodrodnak-e el Európától? Hogyan, hogyan alakulnak az önök kapcsolatai Törökország miatt, Törökországgal emiatt? Köszönöm, Frunculik a kollega kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm önnek, miniszter úr, a bemutatóját. Milyen, milyen kapcsolatban vannak Oroszországgal? Folytatnak-e tárgyalásokat Oroszországgal? kérdezem, és azt halljuk, hogy Oroszország Grúziával szemben egy új politikát folytat. Hogyan reagálnak erre? Hiszen a 2008-as háborúban először alkalmazták a ciberháborút az oroszok. A grúz hadsereg és a grúz egységek ellen. Kérdezem továbbá, hogy mi a menekültek helyzete, hiszen nagyon sok grúz még mindig nem térhet haza Abházia, abháziai és déloszéciai eh, házaiba, otthonaiba. Felvettették ezt az EBSZ, e az Európa Tanács és az ENSZ fórumain. Végül, de nem utolsó sorban, hölgyeim és uraim, nehezen tudom megérteni azt, és kíváncsi vagyok, hogy ön ezt hogyan látja, miniszter úr, hogy az Európai Unió és a nemzetközi szervezetek a 2008-as grúziai háború idején nem úgy reagáltak, mint azután, amikor Oroszország kelet Ukrajnát elfoglalta. Nem ugyanaz volt a helyzet? Hogyan látja ön ezt? Végezetül pedig személyes véleményem az, hogy Grúziát az Európai Unió tagsága illeti meg. Persze minden normát teljesítenie kell. A ciprusi modell alapján Ciprust is befogadtuk az Európai Unió tagjaként, annak ellenére, hogy Észak-Ciprust a török ö, csapatok tartják megszállások alatt. Ugyanennek kellene megtörténnie Grúziával, ezzel az Európai Unió példát adna arról, hogy elfogadja a grúz helyzetet. Köszönöm szépen, most pedig eh, Módi asszony kapszót utolsó felszólalóként. Köszönöm. Módi asszony, köszönöm miniszter úr, hogy eljött. Nem gyakran beszélünk az eredményekről, és ön erről beszélt. Nagyra értékeljük, hogy itt van. Fontos, hogy elmondta, hogy a társalási megállapodásból, a szabadkereskedelmi megállapodásból, egyáltalán az Európai Unióval való kapcsolatokból Grúzia milyen sok hasznot látott, hasznot hajtott. Nagyon fontos, hogy ezt mi is értsük itt az Európai Unióban, de Önök ezt is látni kell, az emberekre, az emberek előnyére koncentráltak, nem csak a kormányközi kapcsolatokra, hanem valóban a grúz emberek igényeit tartották figyelemben, vették figyelembe, és így sikerült ezt a nagy előrelépést elérni. Láthatták, a, láthatta, hallhatta a kollégák észrevételeiből, hogy milyen nagy támogatással bírnak. Láthatták a tisztelt ház Grúziáról szóló állásfoglalásában, láthatták az Európai Parlament és a Grúz Parlament közötti kapcsolatban, illetve azon támogatásban, amelyet a grúz területi integritás újra megteremtése érdekében adunk önöknek. Ön észrevételében egy sor meglátással élt arról, hogy mit kell tennünk a jövőbeli kapcsolataink során. De kérdezem, milyen prioritásokat tűz neki, különösen a keleti partnerségi csúcs előtt érdemes volna ezt a listát prioritásokkal ellátni. Tehát mit tartaná a legfontosabbnak? Köszönöm szépen, Miniszter úr, mondjuk 10 percben kérem, hogy válaszoljon az itt felmerült kérdésekre. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen a kérdéseket, és köszönöm, hogy ennyire nyomon követik Grúzia ügyét, érdeklődnek uh, Grúzia Grúzia iránt, és ilyen sok fontos és érdekes kérdést intéztek hozzám. Ez ismét tanúbizonyságot teszi annak, hogy mennyire elkötelezett az Európai Parlament és az egész EU Grúzia ügye mellett, a grúz-EU-s kapcsolatok mellett ezeket nagyon nagyra értékeljük, ezt az elköteleződést nagyon nagyra értékeljük. Számos fontos kérdést intéztek hozzám, csak 10 perc áll rendelkezésemre, úgyhogy igyekszem röviden, de mindegyikre választ adni. Először is a régióban játszott grúz szerepről, Grúzia szerepéről a régióban. Grúzia abban érdekelt, hogy hozzájáruljon a békéhez, a biztonsághoz és a stabilitáshoz a régióban. Ez az a politika, amelyet folytatunk, ennek a meggyőződésre alapozzuk a kapcsolatainkat a régió országaival, és ez a meggyőződés vezeti a reformokat és határozza meg tevékenységünket. Az európai biztonság ügyét is szeretnénk szolgálni, hiszen az európai biztonsági architektúra részesei vagyunk. És persze szeretnénk az európai gazdaságban is részt venni, mindkét oldal számára előnyös lehet ez. Nem csak az Európai Unióval vannak kapcsolataink, hanem a közép-ázsiai országokkal is szoros együttműködésben vagyunk, a távol-keleti ázsiai országokkal is. Meg vagyunk róla győződve, hogy Grúzia megbízható partnere az Európai Uniónak, Európa része, és egyben a Európai Unió és a világ más országai, főleg ázsiai országok közötti kereskedelmi kapcsolatok forgatókorongja is lehet. Többször kérdeztek rá Törökországra. Törökországgal együttműködünk a stratégiai fontosságú projektekben, például a, a Kutbilisi kapcsolat amelyet uh, október 30-án adnak át idén. Hosszú ideig vártunk erre a projektre, erre a vasúti kapcsolatra. Azerbajdzsán, Grúzia és Törökország működött itt együtt, és ez egy új kapcsolatot hoz létre Ázsia és Európa között. Törökország és Grúzia más stratégiai projektekben is együttműködik, például az Európa irányuló energia és gázhálózatok kiépítésében, a Kaszpi tengeri források Európai Unióba való juttatásán. Már léteznek Grúzián keresztül menő gázvezetékek, de újabb fejlesztések is zajlanak. Ezek azok a nagyon fontos stratégiai projektek, amelyek bennünket, összekötnek a jószomszédi kapcsolatokon túl is. Nagyon is érdekeltek vagyunk ezen projektek sikerében, hiszen az együttműködés mindenek felett való. Úgy gondoljuk, és bízunk is bennem, hogy a ma esetleg az Európai Unió és Törökország kapcsolatában fennálló nyitott kérdések megoldódnak, ezeket sikerül majd megoldani, és együttműködhetünk majd az Euró-Atlantik közösség érdekében és az európai biztonság megteremtése érdekében, és partnerek lehetünk minden területen. nem csak az említett országokkal való együttműködést tartom fontosnak, hanem szoros kapcsolatot építünk a társult országokkal is. Ukrajna, Moldova. Hogyan működjünk együtt, és mit tehet az Európai Unió annak érdekében, hogy megerősítse a pozitív folyamatokat ezekben az országokban, és megerősítse az országok közötti együttműködést is. Mélyreható, aktív párbeszédet folytatunk Ukrajnával és Moldovával, mint társult országokkal. Keressük az integrációban rejlő lehetőségeket, és próbáljuk a társulási megállapodásban rejlő előnyöket kihasználni, és így az Európai Unió irányába való kapcsolatunkat előbbre vinni. Érdekeltek vagyunk a két ország sikerében, egyáltalán a társult országok sikerében, de érdekeltek vagyunk minden keleti partner sikerében. A keleti partnerség egy olyan projekt, amely nagyon fontos minden, tag, minden állam számára. Meg vagyok róla győződve, hogy ez a szellem vezeti munkánkat, és ez a szellem fogja meghatározni a keleti partnerségi csúcsot is novemberben. Persze a közeledés szintje, mi több az európai csatlakozás irányába mutató Becsvágy szintje is különböz az egyes, taga, egyes keleti partnerek között, de a partnerség elveit minden keleti partnerségi ország osztja, és ezen nagyon fontos projektben minnyáján együttműködünk. Ugyanakkor a bilaterális kapcsolatokat is fenn kell tartani, és Grúzia bilaterális formátumban fog együttműködni az Európai Unióval, ez a társulási megállapodás keretein belül. Másrészt ugyanakkor a következő kérdésre is válaszolnék ezzel, melyek a fő prioritások. Hat prioritást határoztunk meg a bilaterális integrációs folyamat keretén belül az Európai Unióval, Ám, hogyha egy fő prioritást kell kiemelnünk, ez egy politikai prioritás, a politikai támogatás, amelyet kapunk, és amelyet eh, remélünk megkapjuk a jövőben is, annak érdekében, hogy európai döntésünk és elkötelezettségünk fennmaradjon. Ez nagyon világos, ez a, ez a támogatás, és ez segíti a sikerünket mi több a jövőbeli sikerünk záloga is. Ami pedig a belső kérdéseket illeti, nem, előbb még a szomszédsági kapcsolatokról, az Ukrajnával és, és Ukrajna-grúziai kapcsolatokra kérdeztek rá, szoros kapcsolatban vagyunk Ukrajnával. Idén miniszterelnökünk meglátogatta Ukrajnát, az ukrán elnök Grúziába látogatott. A kapcsolatok az országok közötti kapcsolatok szintjén állnak, nem csak a személyiségek közötti kapcsolatok szintjén. Reméljük, hogy nem kerül olyan személyiség bármelyik ország vezető pozíciójába, aki el akarna mérgesíteni az amúgy nagyon jó kapcsolatokat. A belső kapcsolatokról szólva most már Lássuk az alkotmány kérdését. Egy nagyon progresszív dokumentum ö, jött létre, amelyet a Velencei Bizottság is támogatott. Ez pedig új ö, szociális ö, polgári jogokat, környezetvédelmi jogokat biztosít az állampolgároknak, a médiumok szabadságát ö, alkotmányosan biztosítja. Ez egy nagyon fontos ö, dokumentum, amely igazi alapját adja az európai közeledésnek. Meg vagyunk arról is győződve, hogy az elkövetkező években látható lesz mindenki számára változás, Grúzián belül, de Grúzián kívülről is látványos változások mutatkoznak majd. Ezek a változások a nagyobb politikai pluralizmust tesznek majd lehetővé, és nagyobb lehetőséget kínálnak majd az ellenzék számára is. A bónuszrendszer megszüntetése szintén egy olyan kedvezmény volt, amelyet a vezető párt adott az ellenzéknek, illetve az új közvetlen szavazáson alapuló elnökválasztás rendszere is egy ilyen megállapodás. Tehát mind a parlamenti, mind az elnök választást együtt egyszerre tartják majd 2024-ben. Ez is egy nagy előrelépés. Ami a többi választást illeti, most a választás előtti időszakban vagyunk. Október 21-én helyhatósági választásokat tartanak Grúziában. Az EBESZ, az NDI és más civil szervezetek eh, képviselői és választói megfigyelői jöttek megnézni a választásokra való felkészülést, és mindenki azt mondta ki, hogy szabad választói folyamat zajlik, és ez az önkormányzati választás ismét ékes példáját adja majd annak, hogy Grúzia demokratikus állam, demokratikus működéssel. Grúzia abban érdekelt, hogy minden állampolgárunk számára ugyanazokat a jogokat biztosítsam, Az európai normák átvétele és az Európai Unióhoz való közeledés valóban az ország egyesítésének eh, záloga is, abház és oszét állampolgárainkat is így tudjuk, ezen folyamat keretében tudjuk bevonni a nagy közösségben, egy olyan közösségbe, egy olyan környezetbe integrálhatjuk őket, amely minden grúz állampolgár előnyévé válik. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy demokratikus fejlődésünk és gazdasági fejlődésünk, valamint európai menetrendünkből szárzó, származó minden előnyt minden állampolgárunknak megadjunk, azoknak is, akik a elfoglalt területeken élnek. a háborús menekültek és az elfoglalt területek kérdéséről. Az ENSZ ö, emberi jogi tanácsa és az ENSZ közgyűlése is nagyon határozott megfogalmazású határozatokat fogadott el ezekről a kérdésekről, és az emberi jogi főbiztost mandátumot adott arra, hogy az elfoglalt területekre menjen és meggyőződjön a helyzetről, de sajnos az ottani hatóságok nem engedték be az ENSZ hatóságait. Ezen ENSZ határozatok tehát megadják a nemzetközi munka alapját, reméljük, hogy sikerül áttörést elérnünk, és sikerül ezen nemzetközi eszközöket is úgy, ér, úgy működtetni, hogy ezek eredményre vezessenek. Ami pedig um, országon belüli menekültek kérdését illeti, az Európa Tanácsban rendszeres időközökben készül jelentés a főtitkár szintjén, illetve a miniszterhelyettesi tanács szintjén, és ez a jelentés új újra kiemeli, hogy az orosz fél megsérti az elfoglalt régiók lakóinak emberi jogát, illetve nem teszi lehetővé, hogy a megfigyelők ide beutazzanak. Ez min, ezek a ténymegállapítások ugyanakkor nem elegendőek. Nem csak a nemzetközi szervezetekkel, dolgozunk együtt, hanem a Genfi együttműködési formátum keretében is együttműködünk, és az önök remélhető határozott támogatásával reméljük, hogy sikerül majd ezt a kérdést is megoldani, és az országon belüli előzöttek hazatérhetnek otthonukban, és egy egységes Grúziában, a nemzetközileg elismert határok között működő országban virágzik majd a demokrácia. Sajnálom, hogy az idő rövidsége okán nem tudok minden kérdésükre válaszolni, de köszönöm a kérdéseket. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen ezt az eszmecserét, köszönjük, hogy eljött közénk, és köszönjük, hogy megválaszolt minden kérdést. Thank you. Thank you.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 So, ladies and gentlemen, dear colleagues, we come to the next item. Hölgyeim és uraim, tovább lépünk a következő napi rendi pontot, az ötös napi rendi pontot konferálom föl. Could you guys sort this out outside? Thank you. Rendet kérek az ülésteremben. 10.54 van időnk a napi rendi pont taglalására. Éppen ezért kérem, hogy álljunk neki, kezdjük el a munkát. A közös kül- és biztonságpolitikai végrehajtásáról szóló éves jelentés. Ez a második eszmecserem. A saját jelentésem, ez én jegyzem a jelentést. Köszönöm minden kollégának, akik hozzájárultak a szöveg létrejöttéhez, különösen a különböző frakciók árnyék jelentéstevőinek köszönöm a munkát. Érdekes találkozót tartottunk, és 24 kompromisszumos módosítóban sikerült megállapodnunk az elmúlt, legutolsó árnyék jelentéstevői ülésen. Egy-két kollega kérésére egy-két új kompromisszumot vettem be a szövegbe, többek között a CSDP-ről. Néhányan kérték, hogy erről is a közös, a KKBP-ről világos üzenetet fogalmazunk meg, többek között a közel-keletről, Iránról is, valamint a közös külös biztonságpolitika költségvetéséről is szóltunk. Remélem, hogy ezen új módosításokkal önök a szöveget, a végső változatot átfogónak és kielégítőnek tartják. Engedjék meg, hogy személyes észrevétellel fejezem be. Mindenkit emlékeztetni szeretnék arra, hogy egy ezt a témát felölelő jelentés is várható, Éppen ezért én nem a különböző országokra és a különböző régiókra és a kontinensekre koncentráltam. És nem akartam egy enciklopédikus megközelítést alkalmazni, én sokkal inkább egy stratégiai megközelítést alkalmaztam a megfogalmazás során. Köszönöm az árnyékjelentéstevőknek és a frakcióknak az együttműködést, és most megadom az árnyékjelentéstevőknek a szót. Knut Fleckenstein nem tud ma itt lenni, úgyhogy Piri asszony kap szót, parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégám nevében és a Szociáldemokrata frakció nevében hadd mondjam el, hogy nagyon jó volt a, a, az jelentéstevői ülés. Ez a 25 kompromisszumos javaslat nagyon jó, és nagyon megalapozott. Mi eh, is támogatjuk eh, azt a megközelítést, hogy ne koncentráljunk annyira az egyes országokra, hanem egy kiegyensúlyozott eh, jelentést fogadjunk el, és szeretnék köszönetet mondani David McAllisternek és a többi árnyék jelentéstővenek az együttműködésért. Köszönöm szépen, Kati Piria, kedves szavakat. Hát a kollega következik, aki Heitz von Bald helyettesíti. Köszönöm szépen, az ALDE nevében én is hadd mondjam el, hogy nagyon erős és jó anyagot kaptunk, számos problematikus kérdésre kitér a javaslat, például az Ukrajnában egyre inkább továbbra is fennmaradó maradó orosz eh, erőszakos jelenlét, a terrorizmus elleni harc, stb. Számos eh, kérdésre specifikusan kitért a jelentéstevő, például, hogy nagyobb védelmi együttműködésre van szükség az Európai Unióban, erősíteni kell a védelmi együttműködést. Emellett egy másik téma, ami nagyon fontos, a cyberbiztonság javítása. Ezt is erősíteni kell a közös kül- és biztonságpolitika részéként a NATO-val karöltve. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek ezt a, az anyagot és az együttműködést. Köszönöm szépen Pátornak. Lőzing asszony a GUNGL nevében. Köszönöm szépen. A jelentéstevő megközelítése az volt, hogy pragmatikusan közelítse meg a témát, és a biztonság és védelmi politikát, illetve a védelmi és külügyi politikát elemzi. Mégis problematikusnak tekintjük azt, hogy nem veszik figyelembe azt a körülményt, vagy veszi figyelembe azt a körülményt, hogy a konfliktus, a legtöbb konfliktusnak az oka a szociális ok, és a klímaváltozás, illetve a környezetvédelmi problémák miatt merül fel. A jelentés azt szugerálja, hogy ezeket a problémákat katonai úton meg lehet oldani. A mi kompromisszumos javaslataink közül egyetlen egyet sem, illetve a mi módosító javaslataink közül egyet sem vettek be a kompromisszumos javaslatokba, pedig mégis azt gondoljuk, hogy van jó megközelítés a jelentésben, amikkel egyet tudok érteni, a 8-as és 17-es kompromisszumos javaslatot kiemelném. Most a részletekben nem fogok azonban belemenni. A több, van számos olyan kompromisszumos javaslat, amelyek nem összeegyeztethetők a mi megközelítésünkkel, ezért ezeket elutasítjuk. Ide tartozik különös tekin, különösen azok a kompromisszumos javaslatok, amelyek a szélsőjobboldali, illetve fasisztói pártok, illetve frakciók álláspontját veszi fel, és ezt sajnos nem változtatták meg, úgyhogy egy kisebbségi jelentés, kisebbségi véleményt fogunk készíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lőzing asszony, a hozzászólását. Ezt nem, nem is vártunk mást. Herr Schaffhauser, Monsieur Schaffhauser, sorry. Schaffhausen úr következik. On peut, on peut prononcer mon nom à l'allemand, il est d'origine eh, kine, akár németül is kiejtheti a nevemet, mert svájci német eredetű. Nos, elnök úr, nyilván nem támogatjuk ezt a szöveget. Mindazonáltal egy kis intermezzót hadd vezessék ide be, egy kis francia-német kis konfliktust. Az ön szavai elnök úr, az ön jelentése az európai szuverenitásról beszél, ezt én nem tudom támogatni illetve a nemzeti elv feladását támogatja, ezt sem tudom én támogatni. Legyünk koherensek, egy valódi költségvetésre van szükség, az eurózóna költségvetésére, vagy európai saját költségvetésre van a szükség, amely jel nem ért egyet jelen pillanatban Németország, úgyhogy most akkor mit akarunk, hova megyünk, most akkor nemzeti eh, perspektívából indulunk, amikor elutasítjuk az európai szuverenitást, vagy valódi európai megközelítést választunk, amit ön támogat, na de akkor ne felejtsük el, hogy Európának eh, európai költségvetésre van szüksége nem lehet egyrészt európai utat követelni, de elutasítani az európai költségvetést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Schaffhauser úr. Van-e egyéb megjegyzés, hozzászólás? LKR, zöldek, EFTD? Senki? Nincs. Akkor hadd utaljak még egyszer a e, határidőkre. November 6-án szavazunk az AFED-ben, plenárison pedig decemberben. Jó, köszönöm szépen a hozzászólásokat, és akkor ezzel rá is térhetünk a hatos napi rendi pontra. 15 perccel hamarabb. Ajánlás a tanácsnak, a bizottságnak és az EKS-nek 20 évvel az átadást követően Hongkongról. Visszadom az elnökséget Kosz úrnak. Bueno, vamos a celebrar el punto 6, un debate sobre la... Nos, akkor a hatos napi rendi pont következik. Ajánlás a tanácsnak, a bizottságnak és az EKS-nek 20 évvel az átadást követően Hongkongról. Hongkong az egyik legfontosabb pénzügyi és gazdasági központ globális szinten. Nagyon magas az életszínvonal ebben a régióban a jelentéstevőt, Alan Smith-t kérem, hogy mutassa be a jelentését, tessék. Thank you, President. Uh, colleagues... Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, rövidre, rövidre fogom. Szeretnék köszönetet mondani eh, Paolónak, illetve a munkatársaknak a titkárság eh, részéről, illetve az én csapatomnak is, eh, valamint az érdekelt feleknek is, akik a hongkongi e, képvis, akikkel a hongkongi képviseleten, a kínai képviseleten találkoztunk, nagyon nyitott megközelítést e, fogadtak el és igyekeztünk nagyon tényszerűen fogalmazni ebben a jelentésben. Az Európai Uniónak ez egy nagyon fontos lehetőség arra, hogy az hatásunkat, az ráhatásunkat maximalizáljuk, de alapjában véve értékeken alapuló elemzést végeztünk. Hongkong nagyon fontos partner, nagyon fontos régió, és amennyiben tudjuk befolyásolni az ottani eseményeket, ez számunkra mindenképpen fontos. Nagyon sokat tanulhatunk megújuló energiát, energiákról, a hulladék felhasználásról például. Valódi együttműködési lehetőségeink vannak, ezt is kifejtem fejtem, illetve az egy ország, két rendszer, a demokrácia állapota, ezek a témák is nagyon fontosak és szerepelnek a jelentésben. Elnök úr, lehet javítani a jelentésen, szeretnék nagy támogatást kapni a szakbizottságban, úgyhogy ezért inkább várom az önök hozzászólását. Köszönöm szépen. Gracias. Köszönöm szépen. Akkor most megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Allen Smithnek a jelentés Szeretnék én is a titkárságnak, illetve az én munkatársaimnak köszönetet mondani. Árnyék jelentéstevő vagyok, ahogy ezt tudják. Október 24-ig lehet benyújtani módosító javaslatokat, és megpróbáljunk segíteni a jelentéstevőnek a jelentés tökéletesítésében. Mindenki tudja, hogy Hongkong nagyon fontos kereskedelmi partnere az Európai Uniónak, és ezért e, fontos téma nekünk a demokrácia állapota is e, e, nagyon fontos számunkra, az egy ország két rendszer elvet is figyelembe kell vennünk. Ez megmagyarázza azt, hogy Hongkong miért a 15 eh, a Hongkong az Európai Kereskedelmi Partneri eh, listán, ranglistán, holott sokkal jelentősebb, nagyobb a gazdasága, mint amit ez a hely eh, sugal megerősített együttműködésre van szükség az Erasmus programon, az Erasmus Pluson keresztül, az egyetemi oktatásban, illetve más mobilitási programokon keresztül. Együttműködés a különböző európai egyetemekkel, Hongkong részéről szintén fontos. Remélem, hogy a módosításoknak köszönhetően egy jó jelentés készül. Köszönöm szépen, Leinen úr Köszönöm szépen, elnök úr. Én Piccola úr nevében kell, hogy hozzászóljak, ő az árnyék jelentéstövőnk, nem tud itt lenni, ő a kínai delegáció elnöke. Én vagyok a Kína delegáció elnöke, és ezért engem nagyon érdekel ez a téma. Alan Smithnek köszönöm a jelentését, azt hiszem, hogy egy nagyon jó áttekintést ad a hongkongi helyzetről. 20 évvel az átadás után nem tanúsítottunk, vagy nem figyeltünk oda nagyon erre a régióra, bár néhány könyv megjelent erről a témáról, de azt gondolom, hogy nem foglalkoztunk eleget ennek a régiónak a helyzetével. Ez egy markáns és jelentős központ. Azt gondolom, hogy a lényegi megfontolás az, hogy egy ország két rendszer valósul meg 50 éven keresztül, ebből 20 év már letelt, és még 30 év van hátra. Egyes dolgokat ki lehet emelni ezzel a státusszal kapcsolatban. Láttuk a különböző pekingi beavatkozás Sokat a, demo, a hongkongi demokráciába, a demokra, demokratikus ö, ö, fejleményekbe. Sok újságíró már nem azt írja le, amit írni szeretne, és ami a könyvek kiadását illeti, itt is ez is a, az ígérettel szembe megy, mely szerint Hongkong független eh, médiával, független igazságszolgáltatási rendszerrel, politikai pluralizmussal és az alapjogok tiszteletben tartásával egy valódi demokrácia. Természetesen a hongkongi eh, eh, protest mozgalom is eléggé széles körű volt, és ez ráadásul tovább megy, mint az egy ország, két rendszer elf, hanem függ, valódi függetlenséget szeretne. Ez azért kicsit túlmegy azon, amit mi, ami mellett mi letettük a voksunkat, mi mindig is elismertük az egy ország, két e, ö, ö, rendszer elvet. E, aztán a jelentéstevő felvetette a nagyvárosok problémáját is, hiszen Hongkong hatalmas nagyváros, a, e, a migráció, bevándorlás, kivándorlás, a, az energiaellátás, a szemétszállítás, stb. E, témákra is kitért, és ez, mindenki, ez mindenképpen helyesen tette az Európai Uniónak ezzel az egymillió emberrel, ezzel a nagy gazdasági központtal szoros kapcsolatot kell ápolnia, ez elengedhetetlen, és ez egy nagyon fontos további lépés az Hongkong EU-s kapcsolatokban. Várom az együttműködést. Velder úré a szó. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Smith kollégát nagy érdeklődéssel hallgattam, olvastam a jelentését is, nagy megelégedettségemre szolgált. Nyáron különböző sajtócikek láttak napvilágot a hongkongi helyzetről, és a hongkongiak azonossága jelent meg ezekben a cikkben. Hongkong most Kína része, azt olvastam, ami a jelentésében szerepel, az nagyon akkurátus jelentés, és ezért méltatom, dicsérem önt, ha megengedi. És ha megengedi, elmondom, hogy a J pont esetében az első részben megemlíti az egy ország két rendszer elvet, és azt mondja, hogy ezt az elvet tiszteletben tartják. De Leinen kolléga is elmondta, és egyébként a jelentésben máshol is szerepel, hogy például az eltűnt könyvkereskedő kapcsán szükség van a helyzet kiegyensúlyozására. Mit fogunk tenni? De egyébként nagyon tetszik a jelentése, csak minden ténynek stimelnie kellene. Úgyhogy egyébként állok elébe a konstruktív beszélgetésnek a következő körben. Köszönöm szépen. Muchas gracias, señor Párt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyetértek kollégáimmal, mondja Pált úr, hogy ez egy nagyon jó kiinduló pont, ez a jelentés tervezett. Hongkong egy nyitott és vibráló társadalom. Az egy ország két rendszer elvet tiszteletben kell tartanunk. Van néhány aggasztó problé- dolog, például az ellenzéki pártok egyre erősebb elnyomása, a sajtószabadság korlátozása, az um, érzékenyebb politikai könyvek um, korlátozása, egyes személyek eltűnése, ezzel foglalkoznunk kell. Aztán a koreai félszigetre is oda kell figyelnünk, az észak-koreai pénzmosása Hongkongban egy fontos téma ez egy ENSZ szankció ellen, eh, szankciónak a megsértése, ez Észak-Koreával való együttműködés tilalmára vonatkozik. Köszönöm szépen, a jelentéstevőnek adom meg még egyszer a szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nagyon örülök ezeknek a megjegyzéseknek. Önök egy erősebb, egyértelmű szöveget akarnak, ez nem jellemző az arra a diplomáciai megközelítésre, amelyet én választottam. A gazdasági szorosabb együttműködés a az, az oktatásban való együttműködés, ez nagyon szívesen kifejtem még, és a kollégák azt mondták még, amivel teljesen egyetértek, az, hogy itt az ideje annak, hogy leltárt vonjunk. Az jó Lájnen azt mondja, hogy egyes hongkongi szereplők az függetlenséget szeretnék elérni, mi azonban tiszteletben kell, hogy tartsuk az egy ország két rendszer elvet. Az a Hongkongon belüli vita, az, e, arról lehet beszélni, de nekünk e, az eddig is vállalt elve mellett kell letennünk a hangsúlyt. Az erősebb szöveg, vagy szigorúbb szöveg megfogalmazásával kapcsolatban várom a módosító javaslatot, ami a pénzmosást illeti, foglalkoztunk a tájvani párbeszéd kérdésével, és Hongkong nem izolációban él, Érdemes tehát szélesebb környezetben, vagy szélesebb dimenzióban figyelni az eseményeket. Néhány évvel ezelőtt az pénzmosás súlyos probléma volt, egyértelműen még most is az. Számos konstruktív javaslatot kaptam, mert várom a módosító javaslatokat, és igyekszem majd konszenzusra jutni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Smith úrnak arra szeretnék emlékeztetni, hogy a módosító javaslatok benyújtásának határideje október 24, 11 óra. és november 20-án újra napirendre tűzzük a témát. A következő napirendi pont a Fejlesztési Bizottsággal közösen eh, történik 11 órától, úgyhogy addig eh, kávészünetet rendelek el.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 Kedves kollégák, az utolsó napi rendi pontunk következik, spanyolul fogok felszólalni. A Közép-Afrikai Köztársaság helyzetével kapcsolatos pont és a Deve Szakbizottsággal együtt szerveztük, a Fejlesztési Bizottsággal közösen szerveztük meg ezt az ülést. Kohn Vervéké Afrikáért felelős igazgató az LKS részéről, Kárla Montezi Nyugat és Közép-Afrikáért felelős igazgató a DigiDevco-tól, valamint Suzanne Malao Észak-Nyugat és Közép-Afrikáért felelős osztályvezető Digi Eco, ők a vendégeink. Szeretném külön üdvözölni még Najat Rosdit is, aki az ENSZ közép-afrikai köztársasági többdimenziós integrált stabilizációs missziójának helyettes vezetője, az ENSZ állandó koordinátora. A az eszmecserénket két részre osztjuk. Egyrészt megnézzük a külügyi szolgálat szemszögéből a helyzetet, következnek a kérdések, válaszok, és utána meg fogjuk hallgatni az említett stabilizációs misszió helyettes vezetőjének a hozzászólását. Szeretnénk megbeszélni a közép-afrikai köztársaság jelenlegi helyzetét. Sajnos 2017-ben jelentősen romlott a helyzet, a fegyveres csoportosulások tevékenysége erősödött, és nő az áldozatok száma is. Ez nem, a nemzetközi közösség segítségért kiállt. Ma minden szemszöget megvizsgálunk, megnézzük, hogy mi ott a helyzet, politikai helyzet, pénzügyi támogatás, humanitárius támogatások kérdését, és a többi, és a többi. Először a DEVE szakbizottság, a Fejlesztési Szakbizottság elnökének adom meg a szót. Tessék! Köszönöm szépen, Javier, köszönöm szépen a bizottságnak és a külügyi szolgálatnak, hogy tájékoztatja a szakbizottságok tagjait arról, hogy mi is pontosan a helyzet a közép-afrikai köztársaságban. Nem csak beszélnünk kell erről az országról, választ kell, válasz lépéseket megfog, kell megfogalmaznunk a jövőre nézve. 2014-ben a közép-afrikai köztársaság a támogatások szempontjából elárvult országnak volt mondható, hiszen kevés támogatást kapott a donor közösségtől. Annak ellenére, hogy a kontinensen a legszegényebb a lakosság, itt a gyarmatosítás, a, a katonai pucsok, a széleskörű erőszakok, a milíciák tevékenysége, valamint a felelősségteljes és funkcionális állami intézmények hiánya miatt. Amióta 2013-ban kirobbant a válság, csak nem egy millió közép-afrikai állampolgár kényszerült elhagyni a lakhelyét, a lakosság csak nem 20%-a. 2014-ben 2014-ben a nemzetközi közösség és az Európai Unió külön kötelezettséget vállalt arra, hogy békét építsen 2014. júliusában három tagállam, Franciaország, Németország és Hollandia közösen létrehozták a BQ alapot, eredetileg 46 milliós támogatással, ezt 230 millióra növelték később, 110 millió maradt ebből. Sajnos a sajtó nem sokat cikkezik a közép-afrikai köztársaság jelenlegi helyzetéről. Viszont a helyzet úgy tűnik, hogy nem javult azóta, hogy megtörténtek az első nemzetközi kezdeményező lépések. Jó hírek is vannak azért. Az Afrikai Unió vezetése alatt egy új békével és megbékéléssel kapcsolatos úti tervet hagytak jóvá. Viszont az erőszakos cselekmények folytatódnak és riasztóak az emberi jogi és a humanitárius helyzet, valamint a biztonsági helyzet is riasztó. Egy közelmúltbeli jelentésben a Nemzetközi Válságcsoport és a Human Rights Watch is rámutatott erre. Az erőszakot, szexuális erőszakot alkalmazzák a gyerekekkel szemben is, kényszerített lakhelyelhagyás, ezek mind-mind arra mutatnak, hogy a helyzet kezelhetetlenné válik. Júniusban a belső menekültek száma túllépte a félmilliót, és csak nem ugyanennyien menekültként élnek a szomszédos országokban. Mindannyian tudjuk azt, hogy egyre romlik a helyzet, sok a kihívás. Ma pedig néhány nagyon fontos kérdésre választ adhatnánk. Az egyik az, hogy az ország hogyan kaphatna egy struktúrát, egy olyan struktúrát, amelyről az állampolgárok maguk is úgy gondolják, hogy támogatja és védi őket a kizsákmányolásra, zsarolásra, erőszakra és konfliktusokra épülő gazdaságot hogyan lehetne úgy átalakítani, hogy ez békés időkben megélhetést biztosítson az embereknek. Harmadsorban, hogyan lehetne az erőszaknak gátját venni, hogyan lehetne lefegyverezni a miliciákat, és a büntetésre gondolni egyesek esetében, miközben előmozdítjuk a megbékélést is negyedsorban. Hogyan lehetne gondoskodni arról, hogy legszükségesebb emberi szükségleteket lefedjük. Végezetül a külső szereplők, az Európai Unió és az ENSZ milyen szerepet tölthetnek még be, amellett, amit mostanáig is tettek már. Ezek kulcsfontosságú kérdések. Meg is adom a szót Kuhnfer aki az Afrikáért felelős igazgató, és ő megpróbál nekünk válaszokat megfogalmazni. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Köszönöm, hogy időt szánnak arra, hogy megbeszéljük a közép-afrikai köztársaság helyzetét. Ön a megfelelő kérdéseket fogalmazta meg, és a Fejlesztési Szakbizottság, mint a Külügyi Szakbizottság megpróbál megválaszolni ezeket, és mi magunk is megteszünk a magunk hozzájárulását. Azzal kezdem, hogy emlékeztetnék röviden arra, hogy 2013-ban mi volt a helyzet? 2013-14-ben a Közép-Afrikai Köztársaság történelmének legnagyobb válságát élte, közösségi, a közösségek között erőteljes válságok alakultak ki, a szeleg a lázadó csoport a milíciák ellen harcolt, a franciák avatkoztak be a szangáris erőkkel, de aztán utána az ENSZ, az Afrikai Unió és az Európai Unió fegyveres erői és békenfenntartó csapatai is megpróbálták stabilizálni a helyzetet. Viszont tudtuk, hogy ez nem elegendő, és hogy mind fejlesztésre, mind pedig politikai támogatásra szükség lesz később. Ami a fejlesztési szemszöget illeti, ezzel kapcsolatban hangsúlyoznám azt a brüsszeli konferenciát, amelyet Frederica Mogherini szervezett meg még tavaly novemberben. A sikeres választások után a kormány a terveit ismertette. Fantasztikus munkát végeztünk, csak több mint két milliárd eurót mobilizáltunk a közép-afrikai átmenet számára és az újjáépítésre a választások, amelyek 2015-ben és 2016-ban zajlottak le, uniós pénzeket kaptak. Tekintettel arra, hogy milyen nehéz körülmények között zajlottak ezek a választások, elmondható, hogy említésre méltóan sikeresek voltak, és politikai átmenetet indítottak el. Céljuk az, hogy legyen egy tárgyalópartnerünk annak ellenére, hogy voltak sikeres választások, és annak ellenére, hogy az Európai Unió és a nemzetközi közösség is jelentős támogatást nyújtott az országnak 2013 óta, idén is egyébként, erőteljesen romlott a biztonsági helyzet, kiújultak a harcok. És ebben az egyik legfontosabb az, hogy a kormány képtelen biztosítani a jobb életet és a biztonságot a lakosság számára. Láthattuk a két nagyobb csoportosulás részei közötti harcokat. Több mint 800 embert 2017 elején megöltek, és 1 millió 200 ezer belső menekültel kell számolnunk a régiókban. Az, ez az egész országra kiterjed egyébként, leszámítva Banguit, az ország fővárosát. Különböző fegyveres erők harcolnak az ország ellenőrzéséért, és azért, hogy hozzáférhessenek az aranyhoz, gyémánthoz, marhaállományhoz, erdőgazdálkodáshoz. Mindez a jogállamiság és a rend hiánya miatt van, és amiatt, hogy a kormány képtelen biztosítani, ellátni alapvető funkcióit. Emellett az elmúlt hónapokban láthattuk a közösségek és az etnikumok közötti feszültségeket is, ezeknek néha vallási színezete is van, és ez a rendkívül aggasztó, hiszen a gyűlöletbeszédeket, az erőszakot láthatjuk megnyilvánulni, főleg a dél-keleti régióban, amely mostanáig nem volt egy erőszakos a vángászói támadások rendkívül aggasztóak, pontosan ami a vallási feszültségek miatt és az etnikai feszültségek miatt. Az ENSZ fenntartói gondoskodnak a biztonságról, megteszik, ami tőlük telhető, hogy véget vessenek az erőszaknak és védjék a lakosságot, de nagyon nagy kihívásokkal küzdenek. Akkor, amikor megpróbálják mandátumukat ellátni, őket is állandóan megtámadják. És sok kék sisakost meg is öltek az idén. A minuska legaktívabb tagjai portugálok, ők a gyorsagálású egységet biztosítják. A MINUSZKA stratégiai felülvizsgálata, a MINUSZKA mandátum stratégiai felülvizsgálata zajlik New Yorkban. Abban a reménykedünk, hogy ez majd megerősíti a missziót. Guterres ENSZ főtitkár jelentését ezen a héten tették közzé, és biztos vagyok benne, hogy ma az ENSZ kollégától erről többet fogunk hallani. Világos az, hogy még a megnövelt kapacitás mellett sem tudja a MINUSZKA egyedül biztosítani a területen. Egy politikai folyamat eredményeképpen jöhet ez csak létre de ehhez a védelmi, a biztonsági ágazatot is meg kell reformálni. Egy katonai tréning, továbbképzési missziót biztosít az Európai Unió. A nemzeti fegyveres erőket képzik ki 2018 végéig, amikor a mandátum lejár. Két csapatot mostanáig kiképeztünk, de, mint mondottam, itt szükség, több dologra szükség van, beleértve a reformot is. Emellett ezt a missziót is felülvizsgáljuk, megnézzük, hogy még két évre hogyan lehetne ezt a mandátumot kiterjeszteni, és folyamatosan támogatjuk a rendőrség kapacitásépítését és a csendőrségét is. Az ensz együtt tesszük ezt meg, hiszen az ENSZ a, a, ezen a területen a vezető. Említettem, hogy az egyetlen megoldás az átfogó politikai béke megállapodás, a különböző csoportosulások között. Meg kell békélniük egymással. Egy ilyesfajta folyamat, és ezt széles körben elfogadják, egy olyan folyamat, amelynek a kormány kell, hogy a vezetője legyen. Voltak hiteles választások, van egy kormány, és a kormánynak kell kezébe vennie a vezetést a nemzetközi közösség támogatásával. Mi segítjük a kormányt egy vezető tisztviselőt küldtünk ki, hogy a kormányfőt támogassa ebben a folyamatban, és a csapatát is. Az afrikai kezdeményezésekre is visszanyúlhatunk. Az Afrikai Uniónak volt egy kezdeményezése, a szomszédos országok próbálja meg összehozni közép a Közép-Afrikai Köztársasággal. mert az emberek mozgása összefog a szomszédos országokkal, Gabon, Angola, Csád, de a regionális szervezetek is összeültek, egy úti tervet dolgoztak ki, amely a kormány és a fegyveres erők, fegyveres csoportosulások közötti megállapodást kovácsolná ki. Az Afrikai Unió kezdeményezése, az ENSZ tevékenysége, a kormány tevékenysége között voltak feszültséget. Az Európai Unió külügyi szolgálata június 21-én összehívta az érdekelt feleket idén nyáron, azért, hogy biztosítjuk, biztosítsuk, hogy ezek, eh, ezen kezdeményezések között koherencia alakuljon ki. Bátorító volt a brüsszeli értekezlet, mert elkezdett kialakulni az egység a nemzetközi közösségben. Sokan támogatják az afrikai kezdeményezést, és sokan elismerik a kormány vezető szerepét. És a stratégia is fontos ebben a folyamatban. Tehát politikai szempontból ez az elv, az elkövetkező hetek kihívása az, hogy ténylegesen felvegyék a kapcsolatot a rebelis erőkkel, és hogy ezek letegyék a fegyvert, hogy megpróbáljanak integrálódni, és emellett az igazságszolgáltatásra is, valamint a büntetlenségre is odafigyeljünk. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyra. Büntetni kell az emberiség ellen elkövetett erőszakot. nem lehet semmiféle üres csekket kiadni az amnestiára vonatkozóan, mert ez nem lett megoldás, nagyon régóta húzódik az ilyesfajta erőszak. Igazságra van szükség és megbékélésre. És ezek tekintetében egy érzékeny, kényes egyensúlyt kell megtalálnunk, majd akkor, ha a kezdeményezés az elkövetkező hetekben e útjára indul. Van egy meg, a megbékéléssel foglalkozó szakbizottság, emellett van egy különleges büntetőbíróság, az ICC-vel együtt támogatjuk ezt, tehát most már felállt minden olyan intézmény, melynek segítségével előreléphettünk. Az ENSZ-nek van egy gyakorlat, amely felméri, hogy mely területeken sértették meg az emberi jogokat. Remélhetőleg ezzel majd a nyomozási tevékenységét a büntetőbíróság hamarosan elkezdheti. Elkötelezettjei vagyunk ennek a politikai munkának. Napi és folyamatos kapcsolattartás zajlik a régió érdekelt feleivel, Adera elnökkel is, és a tagállamokkal. A Közép-Afrikai Köztársaság az a példa, amelyel kapcsolatban azt mondjuk, hogy az Európai Unió minden eszközét beveti a régióban, humanitárius, politikai, biztonsági eszközét, viszont sajnos a nemzetközi közösség továbbra is továbbra sem ö, figyel oda megfelelő módon erre. Nem csak a száheli övezetet, nem csak az Afrika szarvát kell ö, megfigyelnünk, hanem Afrika közepét is. Ha Afrika közepe ö, sérül, akkor ez kihatással lesz a szomszédos országokra. És a humanitárius és emberi jogi dimenziók mellett van egy másik érdekünk is, amely miatt mindenképpen szeretnénk ebben részt venni. Itt annyiban is hagyom, és biztos vagyok abban, hogy a kollégáim majd elmondják, hogy melyek a további fejlemények. Köszönöm. Köszönjük szépen. Megadom Carla Montézinek, a Nyugat és Közép-Afrikáért felelős igazgatónak a DEFCO részéről. Köszönöm szépen. Három kollégai ül itt, és azt akarjuk megmutatni, hogy az Európai Unió fellépésem integrált megközelítésen alapszik. Nem akarom újra leírni a politikai helyzetet, hiszen Kun pontosan vázolt ezt fel, és sokkal inkább a humanitárius helyzetről szeretnék beszélni, illetve humanitárius helyzetről pedig a közép-afrikai köztársaságból éppen megjövő kollégám fog beszámolni. Éppen ezért felszólalásomban a fejlesztéssel összefüggő kérdésekről szeretnék beszélni, és arról, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy a krízisre választ adjunk. Arra is emlékeztetni szeretnék, hogy az Európai Unió fontos támogatója a Közép-Afrikai Köztársaságnak, mind humanitárius, mind fejlesztési segéllyel jelen voltunk a krízis és a polgárháború idején, és az új elnök megválasztása pedig támogattuk azzal, hogy egy nemzetközi konferenciát hívtunk össze, annak érdekében, hogy az ország újjáépítése megkezdődhessen. Nos, ezen a konferencián sok ö, ország vett részt egy közös stratégiát keresve. Ma létrejött a a konszolidáció és az ország újjáépítését szolgáló általános stratégia, amelyet a Közép-Afrikai Köztársaságban az ENSZ támogatásával és az Európai Unió támogatásával épp dolgoztak ki, és melynek célja az, hogy meghatározza azon prioritásokat, amelyekkel a fejlesztést előbbre lehet vinni. Túl a humanitárius helyzeten és túl az ország gazdasági helyzetén a fejlesztés kihívásairól is beszélni kell, hiszen nem állnak rendelkezésre még az alapvető földi infrastruktúrális infrastruktúra sem áll rendelkezésre, utak, hidak hiányoznak, hiányzik a megfelelő vízellátás, és maga az ország pedig nem tudja akár a legsürgősebb intézkedéseket se finanszírozni. A helyzet globálisan és a humanitárius szempontból és a gazdasági szempontból is nagyon súlyos. Ezért nagyon fontos volt, hogy a fellépés legfontosabb prioritásait meghatározzuk. Az Európai Unió egy integrált megközelítést közeli alakít ki, közép és rövid és középtávon, amelyek a biztonsági ágazat reformjával kéz a kézben mennek, és ilyen módon integrális, integráns megközelítés részét képezik. Nem is a múltról szeretnék beszélni, hanem a jelen helyzetről és a jövőbeli kilátásokról. Elfogadtuk az átfogó um, ország tervet, 380 um, millió eurós támogatást jelent ez, amely, még egyszer mondom, hogy a humanitárius segélyen túl uh, biztosítja a, a, um, egyrészt a kormányzati struktúrák kialakítását, másrészt a kormány pénzügyi irányítását. Ez egy olyan kormányzás, amely demokratikus, és az a célunk, hogy a biztonsági ágazatban végrehajtandó reformokat, illetve a nemzeti megbékélés folyamatát finanszírozni tudjon, tudja a kormány, és az is fontos, hogy az ország a fejlődés útjára léphessen, és a mezőgazdaság is elkezdhessen igazából termelni. Nagyon fontos, hogy a kormány minden, akár az izolált zónákhoz is hozzáférjen, és ezért utakat, hidakat kell építeni, fontos, hogy a mezőgazdasági terményeket pedig eljutathassák mindenhova. Júniusban egy támogatási, a költségvetést támogató intézkedést vezettünk be, 74 millió eurós kerettel, az első trans 20 millió euró, amelyet már át is utaltunk. Van itt egy kis az angol fordítás tolmácsolással egy probléma. Ok? Continuo, continuo in francese o in inglese. <laughs> Eh, per la prima volta... Okay. Uh, Sorry. Um, bene, mi scuso per i problemi di traduzione. Hát sajnálom, hogy itten um, ehm, tolmácsolási probléma mutatkozik. Próbálom az olasz nyelvet használni, először teszem ezt, ehm, de hát akkor francia vagy angolul folytattam. Uh, tehát a 74 millió 64 millió euróból 20 milliót már át is utaltunk, melyel az új elnök kormányát próbáljuk támogatni, és a legfontosabb kiadásokat, például a közférában dolgozók fizetését ebből lehet finanszírozni. Egy másik fellépésre is készülünk, amely a kormány biztonsági rendészeti ágazatban végrehajtandó reformjét támogatja, valamint a megbékélés folyamatát eh, támogatja. Ez a fellépés, ez a támogatás természetesen az um, az OTM keretén belül nyújtandó egyéb támogatással van összhangban, melynek során a katonaságot képezik ki. Célunk az, hogy egy globális megközelítésben támogassuk az országot, annak érdekében, hogy szükséges reformokat végre lehessen hajtani, és az átalakulások megtörténjenek. Ami pedig a lakosságnak nyújtandó támogatást illeti, ki szeretném hang- emelni, hogy a B Q alap már 2014 óta biztosítja a legsürgősebb humanitárius támogatásokat. Ezeket más alapokból is támogatjuk. 45 millió eurót például az indikatív programból sikerült a BQ alapba átcsatornáznunk, és így a prioritással rendelkező célokat lehet finanszírozni, még egyszer mondom, például a hidak kiépítését, amelyek lehetővé teszik, hogy a teljesen elvágott országrészek elérhetővé váljanak, és lehetővé teszi azt is, hogy a közigazgatás rendszere elérje ezeket a jelenleg törvényen kívülálló, mert földrajzilag elérhetetlen területeket, és persze lehetővé teszi ezt is, hogy egészségügyi ellátást és egyéb más ellátásokat biztosítsunk. Már most több tízezer közép-afrikai állampolgár érünk el ezekkel a támogatásokkal. Ezek egyszerű támogatások, de jelentős változást érhettünk el velük a lakosság mindennapi életében, és visszaszorítható így a a fegyveres erők, a, a milíciák hatalma, akik azt láthatják, hogy a közigazgatás és a közrend visszatért az elvágott ország részekben. Nagyon fontos tehát a központi irányítás támogatása, mint, hiszen, mint ahogyan tudják, nagyon gyenge ez a központi kormány. Éppen ezért az Európai Unió és az ENSZ ez a elengedhetetlen reformokat támogatja. Folytatjuk tehát ezen erőfeszítésünket a technikai támogatás nyújtásával. Együttműködünk a Közép-Afrikai Köztársaság közigazgatásával annak érdekében, hogy a hallatlanul fontos reformok végrehajthatók legyenek. A kihívás mely ma előttünk áll, éppen ebben rejlik, hogy az ország igazgatása, közigazgatása visszaálljon a működés pályájára, normálisan működjön, és az ország valóban az irányítás alá kerüljön, vonatkozóan ez az elvágott távoli részekre is. Rendelkezésükre állok, és örömmel válaszolok be minden kérdést, amelyet feltesznek nekem. Köszönjük szépen, most pedig Susan Madun asszonynak adom meg a szót, az Észak-Nyugat és Közép-Afrikáért felelős osztályvezető a DG Echo részéről. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindennek. Ahogyan Kuhn és Kárla mondta, az EU a Közép-Afrikai Köztársaság egyik nagy támogatója volt. Mi voltunk a legnagyobb humanitárius donátor, és és bebizonyítottuk, hogy a Közép-Afrikai Köztársaság kiszolgáltatott lakossága mellett kiállunk. 2014-ben az Európai Bizottság összesen 88 millió euró humanitárius segélyt biztosított a Közép-Afrikai Köztársaság krízis által sújtott lakosságnak. Ez az összeg idén 24 millió, ezzel az összeggel az országon belül eh, előzött a konfliktusok által melekülő lakosságot támogatjuk, valamint a humanitárius támogatással a menekültek, a szomszédországba, elsősorban Csádba és Kamerunba menekült menekültek ellátását is támogatjuk. Az EU láthatják, az egyik legnagyobb humanitárius donátor vagy donor ebben a humanitárius krízisben, amelynek kezelésére még mindig nem áll rendelkezésre elég pénz. 2017-ben a humanitárius válaszadás költségvetését fölfele módosítottak, mintegy 500 millió dollárra van szükség ahhoz, hogy a közép-afrikai köztársaság humanitárius igényére választ adjunk. Jelenleg az 500 millió dollárból csupán 150 millió 30%-án rendelkezésre, de biztos vagyok benne, hogy Nazsat még erről tájékoztatja majd önököt az ENSZ részéről. Hatalmas tehát a hiátus az igény és a valós támogatás között. Ez roppant aggasztó a jelen helyzet fényében, tükrében a jelen helyzetet látva, hiszen a helyzet, ahogy hallották, folyamatosan romlik, és sokkal nagyobb nemzetközi figyelmet érdemel. Múlt héten az egész hetet a Közép-Afrikai Köztársaságban töltöttem, a három ENSZ ügynökség rendkívüli beavatkozást igazgató igazgatóival. Elmentünk a humanitárius hotspotokra is, és a misszió megelőrősítette, hogy a humanitárius igények súlyosak, és humanitárius helyzet folyamatosan romlik, és további nemzetközi segítségre van szükség. Ahogyan Kuhn már említettem, idén annak a tanúi voltunk, hogy az erőszak több helyütt felütötte a fejét az ország különböző területein, keleten, nyugaton, az ország közepén is. Május 9-e óta pedig az erőszak spirálja terjedt el a közép-afrikai köztársaságban. Ez pedig oda vezetett, hogy 50%-kal nőtt az országon belül lakhelyüket elhagyni kényszerülő menekülő emberek száma 600 ezerre, ilyen országon belüli menekült van, és 408 ezer ember pedig a szomszédos országokba menekült. Ez pedig azt jelenti, hogy a 2013 os 2014-es helyzetnél vagyunk megint, erről beszélt az elnök bevezetőjében, jelesül minden ötödik közép-afrikai köztársaságbeli állampolgár el kellett, hogy hagyja az otthonát, függően vagy külföldre menekült, vagy pedig az országon belül menekült. Képzeljék el, ez egy olyan ország, amelyben a lakosság már eleve eh, nagyon kiszolgáltatott különböző okoknál fogva. Ezeket próbáljuk a fejlesztési segítséggel támogatni, orvosolni. Mindenfajta belső sok például kikényszerített lakhelyel, hogy a soda vezet, hogy ez a lakosság teljes egészében a humanitárius segítségnek van kiszolgáltatva. A becslések alapján a lakosság több mint a fele nemzetközi humanitárius támogatásból él, 2,4 millió ember tehát a külső segélyekből él jelenleg a közép-afrikai köztársaságban csupán, egyedül csupán itt. Láttuk, hogy a humanitárius segélyek iránti igény, a szükséglet hatalmas, és rengeteg nehézségbe ütközik a támogatás, a finanszírozás hiánya ugyanakkor nem jelenti az egyedüli problémát. Az egyik legnagyobb probléma abban rejlik, melyben humanitárius szereplők ütköznek a közép-afrikai köztársaságban, a hozzáférés maga. Nem férnek hozzá a különböző, különböző szempontból beszélek a hozzáférésről. Egyrészt nagyon korlátozott az útinfrastruktúra, a lakosság nagy része nagyon messze van, hatalmas a távolság, tehát a fizikai hozzáférés egy hatalmas problémát jelent. Másrészt éppen a bizonytalan helyzet oka, okán valamint azért, mert hogy a humanitárius szervezeteket megtámadták a milíciák, a hozzáférés így is problémás, végezetül pedig a hozzáférés korlátozott azért is, mert nem fogadják el a humanitárius segélyszervezetek jelenlétét, sem a lakosság, sem a milíciák, sőt a kormány sem igazán fogadja ezt el. Az Európai Bizottság ugye, ha emlékeznek rá, 24 millió eurót folyosítottunk idén humanitárius sürgőtségi támogatás keretén belül például a gyors reagálási mechanizmus támogatására. Ez egy olyan mechanizmus, amelyel azt tesszük lehetővé, hogy a szervezeteink, illetve a humanitárius szervezetek elérjék az előzötteket, a menekülteket, élelmiszersegélyeket kapjanak, az elsődleges egészségügyi ellátást kapják, illetve később majd az oktatási rendszert is kiépítsük. A jövőben is Folytatjuk a humanitárius támogatást a szomszéd országokba, elsősorban Kamerunba és Csádba menekült menekültek számára. Még az alapvető élelmiszerekhez sem jutnak hozzá, ezt is humanitárius segélyből biztosítjuk, és próbálunk valamilyen módon a menekült táborokban normális életkörülményeket megteremteni, hogy normalizálódjon az élet. Végezetül pedig Figyelembe véve tehát mindezeket a kihívásokat, öt elemről szeretnék beszélni, amelyek eh, segítségével a humanitárius válaszadás megerősíthető volna. Az első elem, hogy nagyon nagy szükség van a helyben dolgozó segélyszervezetek támogatására azért, hogy egy gyors sürgőségi választ tudjanak adni az újonnan megérkező menedék, menekültek befogadására. És ahogyan egyre több ember tűznek el otthonról, egyre több eh, belső menekült lesz az országban. A második elem az, hogy tovább kell megerősíteni a különböző segélyszervezetek közötti koordinációt, közös elemzést kell kialakítani, hogy milyen igények állnak fenn, és közös választ kell biztosítani stratégiai prioritások meghatározása alapján. A harmadik elem pedig az, hogy nagyon világosan különbséget kell tenni a civil és a katonai tevékenység között. Roppant komplex a helyzet a közép-afrikai köztársaságban. Itt ez alapvető fontosságú, és ez pedig segíti majd a nemzetközi segélyszervezetek eh, országon belüli elfogadását. A negyedik elem az, hogy a humanitárius és a fejlesztési segélyek eh, között szoros kapcsolatot kell kialakítani. Az, hogy itt együtt vagyunk, együtt számolunk be, és példáját mutatja annak, hogy eh, a fejlesztési és az EHO főigazgatóság hogyan működnek együtt, de a szomszédországokkal is fel kell venni a kapcsolatot, hiszen sajnos a szomszéd országban lévő menekültek nem kapnak, nem akarnak visszatérni a közép-afrikai köztársaságban a belátható jövőn belül. Tehát a humanitárius választ a szomszéd országokban ehhez kell alakítani, már nem csak sürgőségi intézkedésekre van szükség, hanem látni kell, hogy milyen más eszközökre is szükség van amely jobban megszólítja a hosszabb uh, tartózkodásból eredő igényeket. Végül, de nem utolsó sorban van egy nagyon fontos elem, mégpedig az, hogy uh, felhívjuk a nemzetközi közvélemény figyelmét a drámai humanitárius helyzetre a Közép-Afrikai Köztársaságban. Az Európai Bizottság a kár menekültek, a, a Csádban és kamarumba repket menekültek helyzete egy elfeledett krízisnek tűnik éppen, ezért minden fórumban felhívjuk az érdekeltek felé figyelmét erre a helyzetre. Nagyon hálásak vagyunk a parlamentnek, hogy most meghallgattak bennünket, illetve a januári állásfoglalásért is, ahol a nemzetközi donátorok figyelmét felhívták erre a krízisre, illetve az EU további állhatatos kiállása mellett eh, szálltak síkra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadóknak. Most pedig sor kerül a kérdésekre. Először én tennék fel egy kérdést, és aztán aki szeretne még hozzászólni, annak megadom a lehetőséget. Tehát a közép-afrikai köztársaságban kialakuló helyzet számunkra rendkívül aggasztó. Hogyha elolvassuk az ENSZ jelentését a 2003 és 2015 közötti konfliktusok soráról, akkor megállapíthatjuk, hogy tömeges gyilkosságokra kerül sor, erőszakos cselekedetekre, háborúra, amúgy is a gazdasági helyzet katasztrofális, és mindez a civil társadalom számára hatalmas szenvedést okoz. A béke kezdeményezés eddig nem hozott eredményt, és ez júniusban is világosá tette a a júniusi helyzet is világosá tette ezt. Az Afrikai Unió összeült a biztonsági mm, helyzet megtárgyalására. A szakértők milyen eredményre jutottak, milyen segítségnyújtásra van szükség ahhoz, hogy a helyszínen javuljon a helyzet. A nem kormányzati szervek világossá teszik, hogy ez nem csak a zónára vonatkozik, hanem valódi koordinációra van szükség az egész térség számára, és itt egy megbékélési bizottságot szeretnének létrehozni, hogy az ENSZ is javasolja a helyzet lecsillapítására békéltetésre. Egyrészt, másrészt azonban számunkra nem elfogadható, hogy az ENSZ béke fenntartó csapatai erőszakos cselekményeket követnek el, illetve szexuális erőszakkal vádolják őket. Ez rendkívül szégyen, szégyenletes, és ezt szeretném felvetni. Meg is adom a szót A Franknak, a Frank Engel úrnak. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Két dolgot szeretnék mondani. Az első az, hogy a közép-afrikai köztársaságban teljesen összeomlott az állam, az államiság. Ez a konfliktus, ez nem tegnap kezdődött. A különböző törzsek közötti konfliktus sem most kezdődött. A Bukhaszei éra óta nem sikerült előrelépést elérni, az infrastruktúra is nagyon nagy károkat szenvezett, ami a, a telje, az állam teljes összeomlását illeti, most a felépítésre kellene, hogy sort kerítsünk, és ebben nagy szerepet kell, hogy játszon az ENSZ, nagyon, mert az állam nem létezik. Hogyan lehet segíteni valakinek, aki nem az, hogy önmagán nem tud segíteni, de nem is létezik. Az elnök, amikor utazik, gyakorlatilag arról számol be, hogy semmilyen hatalma nincsen, semmilyen nem tudja megoldani a különböző konfliktusokat, az intézmények közötti konfliktusokat semmi formálos szinten sem gyakorlatilag nincsen ellenőrzési lehetősége. Nagyobb koherenciára lenne szükség az országnak nyújtott támogatási szintek között, vagy lehetőségek között. Önök is úgy gondolják-e, hogy azok az eszközök, a humanitárius, a fejlesztési e, eszközök, legyen szó biztonsági ágazatról, legyen szó az állam újra felépítéséről. Ez elegendő-e? Valószínűleg nem. Nem elegendő, de hát azért nem semmi ez a segítség, több millió euró, és hogyan lehetne erősíteni a hatékonyságot, a kitartást, egy koherensebb, összefogottabb, fókuszáltabb támogatással, a segítségnyújtók közötti koordinációval. A másik dolog felvetődött, a segítségnyújtó misszió elfogadása, elfogadottsága a közép-afrikai köztársaságban úgy tűnik, hogy nem szívesen látják ezeket az erőket. Talán jó lenne, ha erről egy kicsit többet hallanánk. Köszönöm szépen. meg fogjuk hallgatni a uh, helyettes főmegbizotját, és kérem a kollégákat, hogy két percben szóljanak hozzá. Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy nem tudtam itt lenni az egész ülésen, mert egy másik szavazáson voltam a Libe bizottságban Kienge asszonyjal együtt. Egyszer egy közép-afrikai misszióra akartunk menni, de amire, ami nem valósult meg. Kérdezem, hogy mi a jelenlegi helyzet, ami a diplomáciai képviseletet illeti, mind az Európai Unió részéről Bamako-ban, mint pedig a tagállamok diplomáciai képviseleteit illeti. Milyen tanulságokat lehet ebből levonni, hiszen annyira romlott a helyzet ebben a konfliktusban. Az Európai Unió más konfliktusokban szorosan együttműködik, és néha tényleg tud változást elérni, például Nigériában. Itt most mi a helyzet, mi a, mi a, milyen tanulságot tudunk levonni ebből a közép-afrikai helyzetből, miért romlott ennyire a helyzet, ennyire drámaja? és mit lehetne tenni, melyek azok a fellépések, amelyek egy kis reménysugárral kecsegtetnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Schaffhauser úr. Köszönöm, elnök úr. Öt napos misszión voltam Közép-Afrikában. Én magam mentem erre az utazásra, önök is nyugodtan oda mehetnek, és ajánlom önöknek ezt. Nyilván vannak biztonsági problémák, de lehetséges, el lehet látogatni ebbe az országba. Néhány megjegyzésem lenne, reagálnék Frankengen megjegyzésére. Az állam, az állam nem létezik. Vajon létezett-e valamikor? az államot újra fel kell építeni. Ehhez Ez nem lehet csak költségvetési eszközökkel elérni. Ugyan annyit adunk az államoknak, mint a, a nem kormányzati szerveknek. Ugyanannyiban támogatjuk őket. Milyen milyen nem kormányzati szervekről van szó. Én is voltam elnöke ilyen nem kormányzati szervnek, segítségnyújtó szervnek, de nekünk egy államot kell fölépítenünk, itt még nem létezik az állam. A mezőgazdasági miniszternek nincsen internetes hozzáférése, nincsen számítógépe, a vidékfejlesztésről van egy kis programja, egy kinyomtatott programja, ennyi a valóság. Ahhoz, hogy az államot újra felépítsük, nagyon fontos, hogy mobilizáljuk újra a munkatársakat, és, és meg is fizessük őket fél kell építeni tehát az államot, illetve másodszorban a gazdaságot is. Ahhoz, hogy az államot újra felépítsük, látom, hogy nincs túl sok időm, nagyon fontos, hogy egy, egy valóbi, valódi hadsereget is felépítsünk. Meg volt a képzés az Európai Unió segítségével, de most nincsen, mégsem létezik a, a hadsereg, nem, nincsen felszerelésük, nincs fegyverük az embargó miatt, és elnézést, elnök úr, csak röviden. Ez a prioritás tehát, ebbe az irányba kell elindulni. Másodszor tudják-e hogy ennek az országnak csak az 5%-án folyik mezőgazdasági termelés, holott nagyon jó adottsággal rendelkezik az ország. Egy vidékfejlesztésre, mezőgazdasági fejlesztésre van szükség. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió ezt elérheti, hogyha valóban akarja. Még egy dolog, ami a minuszkát illeti, a minuszka 850 millióba kerül. 10, millió, 10 ezer emberről van itt szó. Én garantálhatom, hogy 3, milli, 3 ezer emberrel a közép-afrikai hadsereg részéről Oroszország, az Egyesült Államok, Franciaország segítségével újra helyre lehetne állítani a rendet. Köszönöm szépen, Káler úr. Köszönöm szépen. a jelenlegi helyzet leírásában, értékelésében gyakorlatilag egyetértünk. A kérdés az az, hogy mely intézmények milyen intézkedésekkel képesek arra, hogy az államiságot újra beindítsák. Az alapján, amit hallottam, továbbra is eléggé eh, tanácstalan vagyok. Tovább, eh, korábban az ENSZ az ENSZ létrehozott olyan eh, kormányzati egységeket, régiókat, amelyekben igyekeztek az államiságot újra beindítani az ensz megegyezve, az Afrikai Unióval eh, egyeztetve, és az Európai Unióval eh, együtt, közösen nem lehetne-e megpróbálni egy olyan dolgot, amit például a eh, Salamon-szigeteken is megtörtént. Ott is összeomlott az államiság kb. 20 évvel ezelőtt, és azt hiszem, hogy idén júniusáig volt egy ilyen regionális segítségnyújtó misszió. Ausztrália, Új-Zéland és maguk a szomszédok vettek részt eh, ebben a eh, projektben, ebben a misszióban, és 15 évig eh, tartott számukra, még semmiből felépítették az államot, és, és cselekvőképes mm, államot hoztak létre. Hogyha mindenki részt venne, az ENSZ, az Afrikai Unió, az Európai Unió és a szomszédok, akkor szerintem hosszú távon az egyetlen sikeres lehetőség egy ilyen misszió lenne, amelyben a polgári erők, a katonaság, a lakosság, mindenki részt vesz, és napról napra nyújtják azokat az állami funkciókat, feladatokat, amelyeket az összeomlott állam nem tud nyújtani ez vajon megvisel, e, megvalósítható lenne? Köszönöm szépen. E, Kienge asszony. Grazie. E, Köszönöm szépen. <clears throat> Elnézést kérek, nem tudtam itt lenni a vitam elejétől kezdve, hiszen én már szakbizottságban kellett jelen lennem, de a közép-afrikai köztársaság témáját nagyon jól ismerem, és közelről követtem az eseményeket. Egyetértek azzal, hogy ez egy elfeledett háború, ami itt zajlott, ami itt zajlik, és sok millió áldozata van, mint sok más, több, mint sok más országban. Rengeteg ember veszítette el az életét, de erről könnyen megfeledkezünk, hiszen a gazdasági és politikai szempontokon túl gyakran elfelejtünk az emberek életéről. Vannak a gazdasági veszteségek, de van az életekben írt veszteség. Az elsőleges prioritás az kell, hogy legyen, hogy véget vessünk az erőszaknak, és a megbékélés és a béke, és a béke útjára lépünk. A Szent Egyidiói megállapodás sajnos nem halad kellőképpen. Az els, ebből ered a kérdésem. Hogyan állunk tehát ezen megállapodás végrehajtásával ellenőrzik-e a megállapodást, ellenőrzik-e a lefegyverzés folyamatát. És egyetértek a többi kollégával, nem létezik az állam. Nem lehet itt eh, humanitárius és eh, biztonsági krízist megoldani, anélkül, hogy az állami struktúrák ne jönnének létre. Ebben kell támogatnunk a Közép-Afrikai Köztársaságot, egészen az választások megtartásáig. Egyetérték azzal, hogy a kormányt, amely létrejött, támogatnunk kell, meg kell erősítenünk a támogatásunkat, annak érdekében, hogy a demokrácia útján előre haladjon az ország, és ebben kell kinyújtanunk segítőkezünket a közép-afrikai köztársaság irányába. Köszönöm szépen. Akkor hallgassuk meg a válaszokat hogy legyen időnk az ENSZ helyettes főmegbizottját meghallgatnunk. Azt kérem, hogy 5 percben foglalják össze a válaszokat. I will. Uh, thank you. Um... Köszönöm szépen. Uh, Guterres uh, um, főtitkár úr jövő héten a régióba látogat, az országba látogat, ez egy nagyon fontos üzenet, ami az ENSZ missziók tagjait ért szexuális erőszakra vonatkozó vádakat illeti, ezt mindenképpen ki kell vizsgálni, illetve véget kell ennek vetni. Ami a különböző kérdéseket illeti, először is a mi jelenlétünk. Az Európai Unió nagyon ö, büszke lehet arra, hogy Bangiban jelen volt végig a válság egész ideje alatt, tehát erre már önmagában büszkék lehetünk. Az USA kivonta, visszahívta képviselőit, mi ott vagyunk, és az EKS nagyon sok biztonsági intézkedést indított be, ezek nagyon költségesek, hiszen ezek a költségvetésben is ezt látni fogják, mert dönteniük kell a költségvetési rendelkezésekről is. A kérdés az volt, mindenki kérdés, mindenki által feltett kérdésben felmerült azt, hogy mi a következő lépés, mit kell tennünk. Nem szabad alá becsülnünk a választások lehetőségét. Igen, nincs állam, nincsenek állami struktúrák, de voltak választások, és a lakosok világosá tették, hogy egy ország egy nemzet állampolgárai választottak szabad választásokon, szabadabb választásokon, mint sok más afrikai országban választották meg a vezetőiket. Hadéra hát elnök nyilván nagyon nehéz helyzetben van, hiszen nem igazán tud eredményeket produkálni egyelőre, a kormányban is nagyon sok a törés, már most egyesek a következő választások elé tekintenek, úgyhogy nagyon fontos számunkra, hogy segítsük az elnököt és kormányát. Azt hiszem, hogy jelen pillanatban olyan helyzetben vagyunk, hogy előre tudunk lépni a különböző e, e, kezdeményezések, az afrikai kezdeményezés, a Digi Régió, az egyes régiók e, kezdeményezései most úgy tűnik, hogy, hogy összecsengenek, és megvizsgáljuk, hogy a megbékélés, az igazságszolgáltatás és a büntetlenség témájában hogyan, hova tudunk prioritást helyezni. Most ez a koherencia tehát létezik, léteznek a benchmarkok, hogyan lehet előrelépni, és ez a feladatunk. Az Afrikai Unióval és az ensz szoros kapcsolatokat tartunk fel, fenn, és a régióval is, hogy biztosítsuk, hogy az elkövetkezendő hetekben mindez eredményre vezessen. Aztán a támogatás a kormánynak, gyorsan kell reagálni, gyorsan kell eredményekre jutni, nem lehet egy lapra feltenni, csak a kormányra feltenni minden reményünket, más oldalakat is meg kell, más szereplőket is meg kell vizsgálni. Ami a biztonságot illeti, ez természetesen ez a kiinduló pont. Biztonság nélkül nem lehet a humanitárius hozzáférést sem biztosítani, és nagyon nehéz eredményeket felmutatni. Ahogy mondtam, nagyon aktívak vagyunk. Van egy képzési missziónk is, két századot már kiképeztünk, azonban ezeket két okból nem vetik be. Egyrészt azért, mert nincs megfelelő felszerelésük, tudják, hogy ez az egyik gyengesége, gyenge pontja az eszközeinknek, amikor képzést folytatunk, nem kapjuk meg a támogatást a felszerelésre. A nagyon fontos ebben az összefüggésben a CDSB döntése, illetve ami a fegyverembargót illeti, a fegyverembargó létezik, azonban olyan rendelkezések is vannak, mely szerint, melyek szerint a hivatalos hadsereg kaphat fegyvereket. A tagállamokkal is szorosan együttműködünk, hiszen a tagállamok feladata itt az, hogy lépéseket tegyenek. Én most ennyiben hagynám, és biztos vagyok benne, hogy a kollégák is szeretnék ezt kiegészíteni. Köszönöm szépen. Röviden, valóban a kérdés az az volt, hogy mennyit a támogatást hogyan osztjuk el a tagállamok és a és a nem kormányzati szervek között 390 millióról van szó, az államot segítjük a újraépítés területén, a rekonstrukció területén, illetve az alapszolgáltatások nyújtása terén a kormány ma, ahogy tudják, nem képes minden területen fellépni, tehát minden rendelkezésről, eh, rendelkezésre álló eh, eszközzel eh, fel kell lépni, legyen szó az ENSZ specializált szerveiről, a nem kormányzati szervezetekről, teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy a kormány jelenlegi cselekvés, cselekvő képessége rendkívül korlátozott, az Európai Unió, a Világbank nagyon fontos donorok, és ennek nagyon fontos jelzésértéke van, hiszen ezzel lehet az állami funkciókat újra beindítani legyen szó a e, kommunikációs minisztériumról, a mezőgazdasági minisztériumról, vagy akár melyik e, e, minisztériumot említhetném, ezeknek a támogatása nagyon fontos, hogy az állam újra megkezdhesse a munkáját a felség területén. Még mindig vannak olyan területek, amelyekben a biztonsági helyzet nem megfelelő, eh, amelyekhez nem lehet hozzáférni, és ettől is függ a mi fellépésünk hatékonysága egyes humanitárius szervek a leghátrányosabb helyzetben lévő régiókhoz nem tudnak hozzáférni, nem tudnak oda belépni a biztonsági helyzet hiánya miatt. Tehát az állam visszatérése, a kormányzati feladatok, az állami feladatok újra beindítása a teljes felségterületen, és emellett meg kell próbálnunk nekünk is ezt a folyamatot segítse, segítenünk. Különböző területeket említettek a kollégák, ami az állam szintjét illeti a prioritásos területeket, az egy piros, narancs és zöld színű régiókra osztották be az országot, hogy meg tudjuk állapítani azt, hogy melyek azok az régiók, ahol a legsürgősebb a fellépés, a támogatás, a humanitárius fellépés, a fejlesztési fellépés, hogy biztosítsuk a gazdasági eh, tevékenység újra beindulását az országban, kiegészítve ezt eh, a biztonsági helyzet, eh, vagy a biztonság garantálásával. Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan, ami a, az elfogadás problémáját illeti. Nyilván a humanitárius koordinátor ki fog térni erre, ez egy valódi probléma a közép-afrikai eh, köztársaságban. Nagyon van, több olyan humanitárius szervezet van, amelyeket nem fogadnak el, mert az itteni lakosok a, a hadsereg fellépésén alapozzák a percepciójukat, nem tudják megmagyarázni a humanitárius szereplők azt, hogy ők csak humanitárius célból vannak ott, pártatlanok, és nem, semmi közük nincs semmilyen katonai vagy a hadsereg részéről indított fellépéshöz. Tehát vannak olyan humanitárius szervezetek, amelyeknek sikerül elfogadtatni magukat a lakossággal, de sajnos nagyon sokan vannak még mindig, akiknek ez még nem sikerült. A másik pedig a másik nagy probléma, ami az elfogadottságot illeti, vagy az elfogadást, az ország kormánya az nem kormányzati szervezetekről szeretne elfogadni egy törvényt, amely súlyosan korlátozná a nemzetközi szervek, nem kormányzati szervek tevékenységi körét, és hát ez sem járul hozzá pozitívan az ezekről a szervekről alkotott képhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Názsát Rosdinak, aki az ENSZ közép-afrikai köztársasági többdimenziós Integrál stabilizációs missziójának a vezetője. Köszönöm szépen, mivel utolsóként szólok hozzá, elmondhatom, hogy már minden elhangzott, a legfontosabb témákat felvetették a kollégák. A közös fellépésünk prioritásos pontjait, hogy támogassuk az országot tehát a hozzászólókat hallgatva az merült fel bennem, hogy az ENSZ és az Európai Unió, ez a két szervezet komolyan hisz az integrációban. Ez egy alapvető elem valóban jelen pillanatban, és a jelenlegi kereszteződésben, amelyben vagyunk most, hogy közös, hogy koherens legyen a megközelítés ami a triple hetet illeti, hármas kalapot visel az ENSZ részéről az a személy, aki tartja kapcsolatot az országgal. Az közép-afrikai köztársaságban nem mondhatjuk, hogy az állam újra felépítése meg fogja oldani a problémát, vagy az igazságszolgáltatási rendszer újra beindítása, vagy az, hogy a Edigyői egyezmény, ha életet lehelünk, akkor ez önmagában megoldja a problémát, vagy hogy bármelyik elem önmagában megoldaná a problémát. Ugyanis ma a közép-afrikai köztársaság ott már nagyon sok erőszakos konfliktus rázta meg, és ez a lakosságra is nagyon súlyos hatása volt, megrázta a lakosságot, ez visszatükröződik a mai politikában, közösségi politikában, a szereplők megjelen, fellépésében, tehát nagyon fontos, hogy ezeket a háttérelemeket, az előtörténetet ne felejtsük el. A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatban hadd mondjam el, hogy köszönettel tartozunk az Európai Uniónak a szolidaritásáért, amelyet amelyet mindig hangsúlyoz. Ez elengedhetetlen a nagyvonalúság, az európaiak nagyvonalúsága mindig is megnyilvánult humanitárius fejlesztési, biztonsági, szinten és a politikai párbeszéd szintjén a, az országgal szemben. Az európaiak mindig válaszoltak a felhívás, az ország felhívásaira. Az Európai Uniós elem ezért egy nagyon fontos eh, befolyási eh, faktor vagy elem is, és ezért azt reméljük, hogy sikerül együtt olyan irányba elindulni, ami segítségére lesz az ország lakosságának abban, hogy kilábaljon a válságból. Mit, mi szüle, milyen lépésekre kerül sor az állam újra felépítését illetően? Újra felépítésről van szó, mert a közép-afrikai köztársaságban a bizalmat mindenképpen újra, kell, újra fel kell építeni, nem csak az országba, a közszolgálatba vetett bizalmat, hanem az, hanem az ország jövőjébe vetett hitet, a közép-afrikai lakosok hisznek abban, hogy van jövője ennek az országnak, és ez egy elengedhetetlen elem, és ezt kell hangsúlyoznunk nekünk, partnereknek, és el is mondom, hogy miért van ez így. Egyrészt mi, a polgárok, a különböző országok állampolgárai, hogyan éljük meg az állam jelenlétét? Az állam mint koncepció nem ugyanaz itt ebben a e, teremben, e, mint e, esetleg más afrikai országokban, akár a közép-afrikai köztársaságban. Ha ott megkérdezzük valakit, hogy mi jut eszébe, amikor azt mondjuk neki, hogy állam, neki gyakran erőszakos cselekmények, a rendőrség, a, a, az erőszakos fellépések én, mint anya, tudom, hogy a gyerekem kimehet az utcára, elmehet az iskolába, és el fog jutni az iskolába. Az is az állam, hogy, hogy ha beteg vagyok, akkor gondoskodnak rólam, akkor, akkor orvoshoz fordul, fordulhatok. De hogyha a közép-afrikai köztársaságban megkérdezünk valakit arról, hogy mi az állam, nem biztos, hogy ugyanezeket a válaszokat adja az alapjogok, amelyeket mind elfogadunk mi európaiak. Ma, ahogy Kárla is mondta, hatalmas feladatra volt szükség a közép-afrikai közösség részéről a realizmus szintjén, a valóság szintjén. A választásokra sor került, mondhatjuk azt, hogy az elnök azon kevés afrikai elnökök közé tartozik, akik tényleg demokratikusan, legitim választásokon választottak meg és ez mindannyiunk számára e, e, alapvető. Nem szabad elfelejteni, hogy a 2016. brüsszeli konferencia is segített meghatározni egyes kiutakat a válságból. mindemellett a 2016-os közép-afrikai köztársaság nem ugyanaz, mint a mai közép-afrikai köztársaság, és nem mondhatjuk azt, hogy egy pillanat alatt megszűntek volna az erőszakos cselekmények. Mindezek mögött van egy stratégia, egy program, egyesek nem akarnak esélyt adni a közép-afrikai közösségnek arra, hogy ki lábaljon a válságból. Az egész tervezésünk, stratégiánk, elemzésük során nem szabad elfeledkezni arról, hogy ma sokkal többen vannak azok, akik, akiknek az az érdekük, hogy a káosz fennmaradjon az országon belül, az országon kívül, mint azok, akiknek az az érdekük, hogy kilábaljon az ország ebből a káoszból. Hogyha most azt gondoljuk, hogy egy vagy két éven belül visszaállítjuk az ország az államiságot, a, hata, a megfelelő autoritást, ez nem fog megtörténni. Ma nagyon fontos, hogy realisták legyünk, és realisztikusan látjuk a helyzetet. Egyrészt ne felejtsük el, hogy a közép-afrikai köztársaságban vannak olyan ö, ö, régiók, amelyekben nem lehet bemenni, nem tehetjük be a ö, lábunkat, mert és ez eddig is régebben is így volt, most azonban az a baj, hogy ezek a régiók egymással versenyben állnak, negatív versenyben. Tehát ahol lehet és ahol kell, eh, ott meg kell tenni eh, a eh, megfelelő lépéseket. Mindig minden a választás kérdése, mindig minden választás kérdése, döntés kérdése. az Európai Unió és az ENSZ kéz a kézben dolgozott ki eh, egy tervet a kormány támogatásával, hogy egy eh, ilyen eh, ütemterv létrejöjjön, hogy meghatározzák, hogy melyek, az a, melyek a zöld zónák, ahol minden jól működik, minden rendben van, a sárga zónák, ahol azért nagyjából jól működnek a dolgok, de azért nagyon óvatosnak kell lenni. És vannak a piros zónák, ahol mindenki elismeri, az egész nemzetközi közösség elismeri, hogy itt képtelenség betenni a lábunkat a terület, ezekre a területekre. Ezt be kell látni, ezzel szembe kell nézni, és ennek meg lesznek a következményei, humanitárius következményei és egyéb következményei hogyha megállapítjuk, hogy melyik az az elem, amely útjában áll a fejlődésnek, akkor az, arra kell koncentrálni. Hogyha mert ez úgy működik, mint a közlekedő edények, hogyha nem reagálunk, akkor összeomlik az egész rendszer. Aztán a sebezhetőség, a lakosság sebezhetősége. Mindannyian tudjuk, hogy megbékélés nélkül nem lesz siker, mert a, a megbékélés, a béke nem fog kívülről jönni, nem fog külföldről megtörténni. ez csak belülről nőhet ki. A közép-afrikaiak meggyőződtek, a, meg kell, hogy győződniük, meg kell győződniük arról, hogy csak ez az út az előrelépéshez. Ez egy alapvető elem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogyha 600 ezeren menekülnek országon belül, és nem csak egyszer menekülnek, hanem többször is menekültek. 2013 óta mit csinálunk? Egyszerűen csak kis raktapaszokat ragaszgatunk erre a hatalmas problémára. Ezek az emberek az egyik táborba mennek, ott megtámadják őket, akkor vannak ismerőseik egy másik menekült táborba, akkor oda átmennek, akkor ott megint megtámadják, megint tovább kell menniük. A sebezhetőségnek nincs vége mi lesz ebből a sebezhetőségből, az ismételt sebezhetőségből düh, frusztráció és gyűlölet. Hogyan akarják ezzel az előtörténettel, hogyan akarnak ezzel megbékélést? Elengedhetetlen, hogy a tevékenységünk során fenntartható megoldásokat dolgozzunk ki, hogy a sebezhetőségből, a helyzetéből kivezessük ezeket az embereket. A humanitárius kérdés nagyon fontos, ez mind, de önmagában ez nem az egyetlen megoldás. Csak humanitárius segítségnyújtással nem lehet megoldani a problémát. A fejlesztés elengedhetetlen, az alapokat tekintve is, hogy ez a megbékélés megtörténhessen. A stabilizáció csak e, e, ebből indulhat ki. Mindannyian beszéltek az igazságszolgáltatásról, és az átmeneti igazságszolgáltatás is segíteni kell, mert egyik napról a másikról nem lesz igazságszolgáltatási rendszer és bíróság és minden, ami kiválóan működik. És itt is sor került már előrelépésre. A legjobb lehetőség ezen a területen, ugye mindannyian kritizáljuk Tuadera elnök fellépését, fellépésének hiányát, kapacitását, hatékonyságát, de mindemellett be kell látnunk, hogy ez, ez, ez a legjobb esély a közép-afrikai köztársaság számára. Ez az egyetlen olyan elnök, aki nagyon világos álláspontot fogadott el az általános amnestiával szemben. Mert hogyha folytatódik ma a, a, a, a büntetlenség, akkor az életbe eh, nem fogunk kilábalni ebből a válságból, eh, fegyverhez nyúlni, ez az első, ami az eszükbe jut azoknak, akik bosszút akarnak állni. Eh, ezért nagyon fontos az intézményesített igazságszolgáltatás helyreállítása. A biztonsági reform elengedhetetlen, igen, kiváló az együttműködés az Európai Unió a MINUSZKA és a MINUSZKA között több szereplő részvételével, és sikerült itt előrelépni. Végeredményben elfogadtunk egy világos célokat meghatározó dokumentumot, a rendőrség erősítése, és ez egyik fontos megállapodás, mivel kialakultak a e, prefektusok, mindegyik e, e, be kihelyeztek 20-20 rendőrt, és mert a minuszka nem tud mindenhol ott lenni, tehát mindenképpen támaszkodnunk kell a helyi erőkre. És a zéró tolerancia rendkívül fontos. Az egyik dolog, amit említenem kell, a közép-afrikai köztársaságban működnek a, nemzetközi, a nem kormányzati szervek, eh, amelyekre támaszkodunk, hogyha zéró eh, tolerancia eh, érvényesül, akkor ez mindenkire érvényes kell, hogy legyen. Ami a meghozott lépéseket illeti, Elengedhetetlen, hogy azonnal tegyünk bizonyos lépéseket, de könyörögve kérek mindenkit, hogy ne felejtsük el, hogy ma eh, a, a békefenntartók azok, akik megvédik a lakosságot, akik, akik megakadályozzák az emberek lemészárlását, a, a békefenntartók azok, akik az valamennyire biztosítani tudják a biztonságot. Ne felejtsük e, e, el, persze beszélnünk kell a, a visszaélésekről, a túlkapásokról, de azért ne felejtsük el, hogy a békefenntartók túlnyomó többsége az egyet egyetlen erő, amely, amely nagyon sok lakosnak a fennmaradás garantálja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a Minuszka képviselőjének, köszönöm a többieknek is, a külügyi szolgálatnak, a DEFCO főigazgatóságnak, mindenkinek, hogy felszólalt egy olyan témáról, amelyről sajnos nagyon, nagyon keveset beszélnek. Az ilyesfajta válságok közepette javaslatokkal kell előállni. Október 23-án találkozunk legközelebb, este fél nyolckor, és ezzel berekeztem az ülést. Köszönöm.